Okay, colleagues, if I can... Tisztelt kollégák, kezdjük, folytassuk az ülést, és kezdeném a koordinátorok ülésének döntéseivel. Először is az előadók kinevezéséről volna szó. Három fő jelentés volt. Az első a motorjárművekre vonatkozó parlamenti rendeleti javaslat, a, másik, a második pedig a közúti ellenőrzésekre vonatkozott, a harmadik pedig egy irányelv, amely egy tanácsi irányelvet módosít, a 37 per 1999-es irányelvet, amely a járművek regisztrációs dokumentumára vonatkozik. Három jelentést javasoltak, de elhalasztottuk a döntést a szeptember 17-i koordinátori ülésre, tehát megállapodtuk a három jelentésben, de előadó, illetve előadónak vagy frakciónak ezt még nem ítéltük oda. a A 2003 per 15-ös irányelv volt a második eh, témánk, bizonyos eh, járművek eh, vezetőire vonatkozóan. Ezzel kapcsolatban azt a döntést hoztuk, hogy a koordinátorok egy saját kezdeményezésű jelentést kívánnak a e témában elkészíteni, de mm, szeptember 17-ig várjuk, hogy valamely képviselőcsoport érdeklődést tanúsít -e ezzel jelentés elkészítése iránt, ha nem, akkor persze nem készíthetünk saját kezdeményezésű jelentést sem, tehát a koordinátorokra bízzuk, a frakciókra, hogy jelezzék, vajon érdekli-e őket ez. A következő egy bizottsági dokumentum a repülési biztonságról. A döntésünk az volt, hogy ennek ebben a tekintetben nem változtatunk, nem hozunk semmilyen döntést. A következő pedig a vasúti piacra vonatkozik. Közvetlen hírt most azonnali lépések nem történnek a témában. majd akkor kerül sor ennek megvitatásra, amikor a negyedik vasúti csomag lesz terítéken. Továbbra van egy javaslat, egy rendelet javaslat, amely a 2009 per 443-as rendeletet módosítja, és amelynek célja meghatározni azon módozatokat, amelyek által a 2020-as széndiokszid kibocsátási csökkentés elérhető az új személy, személygépjárművekre vonatkozóan, a második pedig környezetvédelmi vonatkozású. Úgy döntöttünk, hogy egy jelentéstevő lesz mindkét pontban, és a szocialista frakció lesz az, amely elkészíti ezt a véleményt. Ami pedig a 2013-as tervezést illeti, szeptember 13-a lesz a határidő, ameddig javaslatot kell előterjeszteni. Emlékeztetnék arra, hogy Észak-Nyugat-Angliába már utazik egy delegáció, a másik pedig Washingtonba, de még mindig két másik kérdésben döntenünk kell, és addig az időpontig, ha van javaslat a képviselők részéről meghallgatásokra vonatkozóan, illetve kívánják-e a bizottsági üléseket kommentálni, ezek időpontját a frakciókon keresztül ha bármilyen fajta 2013-as delegáció utazást vagy meghallgatást szeretnének rendezni, akkor ezt vessék fel a frakción belül, és aztán kérjük, hogy szeptember 13-áig a frakciók tájékoztassanak bennünket, hogy aztán 17-én a koordinátorok dönthessenek ebben az ügyben. Transatlanti kérdésekben arra kérjük a képviselőket, hogy közvetlenül az Intának nyújtsák be a módos, módosításokat, hiszen az ő saját kérdezményes jelentésük szeptember 21-ig kell ezt megtenni. Aztán az elnök ne, e, ír a Egyesült Államok az USA-val való kapcsolatért felelős delegációhoz. Kallas, Almonia és DeGucht biztosok kérdését is, meg is, biztosnak is feltettünk kérdést azzal kapcsolatban, hogy mi hamarabb meglegyen a döntés a TNT és a, az UPS-sel kapcsolatos kérdésekben. Komitológiai kérdések. Arra kértek fel, hogy Kallas úrnak írjak egy levelet azzal kapcsolatban, hogy a légiutasokra vonatkozó folyadékkorlátozási tilalmat, vagy folyadékkorlátozást hogyan lehet tovább enyhíteni. Egyéb kérdések. A koordinátorok arra kérték az elnököt, hogy egy szóbeli kérdéset készítsen elő egy bizottsági dokumentumra reagálván Franciaországban a vasúti vállalkozásokra vonatkozó adó témájában. Barozó úr írt egy levelet Schulz úrnak a mega gigalinerekről, meg a kamionokról, illetve a következő ülésünk tervezett idő pontja, illetve napirendje is megjelent. Ezt, ez történt, hogy ezzel kapcsolatban nincs semmilyen észrevétel, akkor úgy vélem, hogy a szakbizottság ezt elfogadottnak tekinti. Jó lesz így? Jó, köszönöm. Következő napi rendi pontunk, TEN-T téma, TEN-T iránymutatások. Kumucákos és Ertog úr a koordinátorok, illetve a jelentéstevők a két jelentéstevőnek adom meg először a szót, utána pedig az EGSB jelentéstevője Vakkur következik négy percre. Megkérjük őt, hogy mutassa be az EGSB véleményet, és utána következnek az árnyékjelentéstevők és a többi képviselő. Ezt a témát be kéne fejeznünk 4.30-ig tehát kb. egy és negyed óránk van. Kezdjük tehát a két jelentős tevővel, Komucakosz úr és aztán Ertog úr. Komucakosz úr. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, nem kell külön hangsúlyoznom, mennyire fontos ez a szöveg, amely ma itt előttünk van. Az európai közlekedési hálózat az egyik legfontosabb növekedési lehetőség az EU számára a következő 10-15 évben, sőt, még ezt követően is. Figyelembe véve a nehéz gazdasági helyzetet, és azt, hogy a növekedés és az EU fejlődése nem csak cél, hanem erre igazán szükségünk van. Ez a közlekedési hálózat még fontosabb stratégiai szempontból. Ezt nem is tudjuk eléggé hangsúlyozni. Egyrészt figyelembe véve a különböző irányvonalakat a szövekkel kapcsolatosan, és a pénzügyi tervet, a 2014-2020-as pénzügyi tervet is. a szakbizottságunk két hét múlva, ha jól emlékszem, a Connecting Europe, az összekapcsolódási eszköz témájában ismét összeül. A két kezdeményezés szorosan kapcsolódik, ami a nagy prioritásokat és irányvonalakat illeti, néhány szót szólnék arról, hogy mi is inspirált bennünket, jó magamat és Ertug urat. Mi vagyunk a társ előadói ennek a témának. Ertug úr szólni fog a leadott legfontosabb módosító indítványakról. Úgy gondoljuk, hogy a bizottság, az Európai Bizottság javaslata szilárd alapot képez ahhoz, hogy elindítsuk a vitánkat. Úgy gondoljuk, hogy a mi javaslatainknak köszönhetően sikerült a bizottság javaslatát jelentősen javítani. Realistábbá kívánjuk tenni ezt a javaslatot néhány pontot illetően, és nagyra törőbbé. A célunk az egyensúly elérése, és az, hogy figyelembe vegyük a különböző érdekelt felek számára fontos kérdéseket, célokat. Amennyire csak lehetett, figyelembe vettük mindazt, ami az érdekelt felek számára fontos. Kiinduló pontunk az volt, hogy a javaslattal igazi hozzáadott értéket teremtsünk a transeurópai közlekedési hálózat számára. Az új módszer logikája, vagyis az, hogy van egy átfogó és egy törzshálózat, vagyis ez a stratégia, a folyosó stratégia, amelyet az Európai Bizottság terjesztett elő, két célt szolgál. Először is erősíti az európai hozzáadott értéket, másodszor pedig stratégiai programozást tesz lehetővé, figyelembe véve az EU összes régióját, valamint ez kielégítően reagál az egységes piac közlekedési igényeire. Talán látták a javaslatunkban azt, hogy csak kisebb javításokkal éltünk, ami a térképet illeti. A módosítások, a kiegészítések teljes mértékben tiszteletben tartják az Európai Bizottság által javasolt módszereket. Illúziókat nem szabad táplálni. Néhány kolléga, néhány szakbizottságbeli tag meg próbált, vagy szeretne többet elérni a saját régió ők számára és a központi régió számára. Én megértem ezt, de világosan kell beszéljek. Az európai hozzáadott érték elve és a módszer tiszteletben tartása, ez nem képezi számunkra vitatárgyát. A rendelet nem helyi érdeket szolgál, hanem stratégiai és európai érdekeket. Mindannyiunknak gyors előrehaladást kell elérnünk, nem akarjuk megnyitni Pandora szelencéjét, és tovább húzni ezt a vitát, mégpedig úgy, hogy a végén nem sikerül jó eredményt elérnünk. Szeretném felhívni a kollégák figyelmét, akiket egyébként tisztelek és nagyra értékelek. Felkérem arra, hogy ezt az elvet vegyék figyelembe akkor, amikor módosító itványok, indítványokkal élnek. Kérem, hogy legyenek megértőek és jó akaratúak. Milyen változtatásokat hajtottunk végre? A célok jobb megszervezése, a környezetvédelmi célok figyelembevétele, és itt szeretnék még hozzátenni valamit. A lehető legjobban szerettem volna, szeretük volna megvizsgálni a környezetvédelmi kihatásokat, de itt van egy határ, sokszor a jobb a jó ellensége, és van még egy másik terület, mégpedig az, hogy a civil társadalmat bevonjuk a különböző projektek különböző fázisaiba. Én arra gondolok, hogy itt is elérkeztünk a lehetőségeink végpontjára, reális végpontjára. A különböző projekteket jobban kell koordinálni, jobb tájékoztatás, nagyobb átláthatóság, felelősségvállalás. Mindezt eh, kiegészítettük, itt javítás történt, és ezzel az EP szerepét erősítettük. A következő üzenetet szeretném közvetíteni ezzel kapcsolatosan. Ezt angolul fogom elmondani, mert szerintem így jobban megértik az én üzenetemet. Az előadók szerint figyelembe véve az EU 2020-as céljait koherensebb, koordináltabb és átláthatóbb ez a javaslat, azért, hogy a TNT e átláthatóbb, multimodális legyen, egy igazi hálózat és igazán, igazából európai, európai hozzáadott értéket képezve. Természetesen nyitottak vagyunk, rendelkezésre állunk, új javaslatokat, új elképzeléseket szívesen megvitatunk azért, hogy tovább javítsuk a dokumentumot, ezt az árnyékjelentéstevőkkel, vagy önök közül bárkivel szívesen megejtjük. Az árnyék jelentéstevőkkel már volt egy első véleménycserénk Strasbourgban két hónappal ezelőtt. Ezek a legfontosabb elvek, a legfontosabb vezérfonalak, amelyek átszövik ezt az anyagot. És ez nehéz volt és bonyolult ez a munka, de úgy gondolom, hogy ez a munka azt célozza, hogy a bizottság javaslatát javítsuk, és reméljük, hogy tovább tudunk együttműködni önökkel azért, hogy még jobb legyen ez a javaslat. Ahogy elmondtam, Ertug úrral igen konstruktívan, szorosan együttműködtünk az elmúlt két hónapban, és ő részletesebben fogja előterjeszteni azokat a javaslatokat, amelyeket a szövegünkbe belevettük. A cél az, hogy a bizottság javaslatát javítsuk. Elnök, köszönöm. Ertug úr. Kérem, hogy vegye át a stafétabotot Komucakos úrtól. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák. Hát Komucakos úr a fő vezér fonalainkat, elveinket felvázolta. Valóban nagyon fontos volt számunkra, az, hogy együtt dolgozzunk és hatékonyan dolgozzunk, hogy a fő célt elérjük, nevezetesen azt a célt, amely mindannyiunkat vezérelt. Egy európai közlekedési hálózatot akarunk megteremteni, amely valóban egy európai közlekedési hálózat. A bizottsági javaslatot nagy érdeklődéssel fogadtuk, jónak is tartjuk egyébként, ahogyan Komucákos kollega kifejtette, úgy gondolom elértük azt, hogy még egy picit javítsunk is a bizottság javaslatán, ezt konkretizáltuk, és a definíciókat úgy alakítottuk, hogy a nem előadó kollégák is megérthetik azt, hogy pontosan mire gondolunk, és hogyan kellene a céljainkat elérni. Tisztelt kollégák, nehézséget jelent jelen pillanatban a, a finanszírozás, ugye a pénzügyi válságból adódóan, ezt mindenki megérti. Eddig a finanszírozási eszközöknél hiányzott a koordináció, és a múltban a projektek prioritásai projektek prioritásai sem vették figyelembe kellően az európai többletértéket. Az átláthatóságot is említették, ezen a téren egyértelműen többre van szükség. Ezt megpróbáltuk a módosító indítványainkban tükrözni. Elhangzott Komocákusz úr részéről a módszertan is. Ezt üdvözöltük, a javasolt módszertant, ugye közös kritériumok meghatározását, mert ezáltal lehetővé válik számunkra az, hogy ugyanúgy figyelembe vegyük a különböző régiókat az Európai Unióban, pontosan azért, hogy ne nyissuk meg Pandora szerencéjét, és ennek ellenére igazságosak legyünk. Kisebb kigazításokról hallhattunk, ha van kérdés ezekre vonatkozóan, akkor azokra kitérhetünk, de tudom, hogy nagy a kísértés, és minden bizonyal jogos is a regionális projektek bevonásának szándéka, de kérem vegyék figyelembe, hogy itt nem egy regionális jogszabályalkotásról van szó, hanem európai jogalkotásról, és éppen ezért a perspektíva európai szemszögből egyértelmű kell, hogy legyen. Ami általánosságban vezérelt bennünket, az egy kettős cél volt. Egyrészt a 2020-as célok elérése, és azon célok, amelyeket a közlekedési fehérkönyvben meghatároztunk, mert ez döntő fontosságú. Csak hogy egy példát említsek, az energiahatékonysági irányelv, amelynek megvitatása folyik, Ebben egyértelműen az a cél, azt olvashatjuk, hogy nem érjük el a 20%-os célt, örülhetünk, ha a 10%-ot elérjük. A közlekedési ágazatban ilyen lehetőséget nem kívánunk biztosítani, és a szakértők is tudják, hogy a mi területünk az egyetlen olyan terület, amely a széndiokszid kibocsátás terén még mindig komoly méreteket ölt. Ezt megpróbáltuk figyelembe venni. Egyfelől, ami nagyon fontos, a hármas cikk, ott ugyanis a fogalom meghatározásokról van szó, ezt konkrétabbá tettük még hozzá úgy, hogy például amikor a hetes cikkben a közös érdekű projektekről van szó, egyértelműen beleírtuk, hogy melyek a közös érdekű projektek. Ebből a szempontból fontos, hogy rögzítettük a társadalmi-gazdasági költséghatékonyság elemzés végrehajtása, egyfajta hatásértékelés, mert ami egyértelmű, tisztelt kollégák, az azt hiszem vitathatatlan, a közlekedési struktúrában a beruházások hosszú távra szólnak, és éppen ezért a hosszú távú következményeket kell megfontolnunk, függetlenül attól, hogy ezek pozitívak vagy negatívak. Tehát ez a kis hatásértékelés nagyon jelentős, és az említett célok Európa szerte való elérése szempontjából kiemelkedő a négyes cikkben. A célok szerepelnek. Ezeket egyértelműen meghatároztuk ismételten. Többször elhangzott az európai hozzáadott érték. Ez az európai hozzáadott érték számunkra nem volt elég konkrét, és most ezt konkretizáltuk. Kell, hogy a projekt hozzájáruljon a fenntartható fejlődéshez, tisztelt kollégák, hozzá kell járulni a koherenciához, a hatékonysághoz, és egyértelmű az is, hogy a haszon fokozatos emelkedése megállapítható legyen. Ami pedig szintén lényeges volt számunkra, az az, hogy hogyan kezeljük a zaj kérdését, főleg a kötött pályás közlekedésnél. Egyértelmű volt a szándékunk itt, először is meg kell akadályozni a zajt, és csökkenteni kell ezt. Ami pedig a zaj megelőzését és csökkentését illeti, nyilván nem valósulhat meg, anélkül, hogy a Connecting Europe eszközzel, az európai összekapcsolási eszközzel ezt ne kapcsolnánk össze. Tehát beruházásokra van szükség, például a gördülő állományoknál, hogy valóban elérjük azt, amit eddig nem sikerült elérni, például Németországban, Franciaországban, főleg a sűrűn lakott térségekben. A polgárok nem nyitottak, amikor új vasúti struktúrák, infrastruktúra építéséről van szó. A bizottsági javaslatban támogatunk még valamit, ez pedig a belvízi hajózás. Ezt fontosnak tartjuk, nem szabad levecsülni. Ugyanakkor arról sem feledkezhetünk meg, hogy az Európai Unión belüli természeti kincseket nem szabad elpusztítani ezáltal. Tehát egyensúlyt kell teremtenünk, és szerintem ezzel a javaslattal ezt pontosan el fogjuk érni. Ott, ahol egyértelmű a egyetemen létezik környezetvédelmi jogalkotás, ezt be kell tartani, és ahol lehetőségünk nyílik arra, hogy a környezetet kímélően képítsük a belvízi hajótakat, ott ezt megtehetjük. Egy további lényeges pont az az, hogy mit kezdünk a tengeri gyorsforgalmi utakkal. Ez a bizottsági javaslatban nem szerepel ennyire explicit módon, éppen ezért felszólítjuk a bizottságot arra, hogy 2013. decemberig itt egy konkrét javaslatot terjesszen elő, arra vonatkozóan, hogy ezt az elvet hogyan tudjuk beépíteni az anyagba, mert ez a megítélésünk szerint nagyon fontos. Kollégám, kollégám említette, hogy a folyosók mennyire lényegesek, valóban azok, mi ezeket a koordinációs, a végrehajtás eszközeiként értelmezzük. Már most is vannak folyosók, ezeket ismerjük, de azt is akarjuk, hogy ne legyenek egyfajta kettős struktúrák, hanem azt akarjuk, hogy ezen folyosókból, ezen folyosókat fel lehessen használni eszközként a célok eléréséhez. És ehhez szükség van egy európai koordinátorra, a és az európai koordinátorok ugye nem nem jelentenek újdonságot, ugyanakkor a bizottsági javaslatban, és ezt explicit módon támogatjuk, ezek a hatáskörüket továbbra is meg kell, hogy tartsák, és bizonyos tekintetben bővebb hatáskörre is szükségük van. A kollégám említett egy másik elvet is, nevezetesen a regionális és a helyi szint bevonását. Tisztelt kollégák, azt hiszem nem vitatható, hogy be kell őket vonnunk, és ez különös tekintettel akkor lesz csak sikeres, hogyha az illető személyek ott helyben dolgoznak. Az mégsem lehetséges, hogy egy nagy projektet hajtunk végre, és aztán a polgármesterek, vagy honatják, vagy ahogy éppen nevezzük őket, nem ott a helyszínen dolgoznak. Nagyon sok pontosan ezért a polgári kezdeményezés, amely ellenzi ezen projekteket, mert a polgárok véleményét nem kértük ki. Ezt akarjuk most elérni, a tanács számára persze az lenne a legjobb, hogyha a helyi szintet úgy, ahogy van, kihagynánk, már pedig ez a mi elképzeléseinknek nem felel meg végezetül, ami szintén elhangzott, ez a az átláthatóság, a tájékoztatás, az információ áramlása, ez, ennek javulnia kell. Ez, ha mondhatom úgy, egy szemrehányás a részünkről a többi szerv felé, mert megköveteljük azt, hogy az európai tagállamok a különböző eszközök felhasználásáról tájékoztatást adjanak a bizottságnak, kellő információval lássák el, számokkal, adatokkal, hogy ezt miért kérjük? Nos azért, mert Európai Parlamentként ugyanezen tájékoztatást szintén el fogjuk várni a bizottság részéről, hogy a különböző finanszírozási lehetőségeket lássuk. Ezek valóban bonyolult folyamatok. Fontos azonban, hogy az átláthatóságot biztosíthassuk. És végezetül ha megengedik, hogy összefoglaljam, ez egy jó bizottsági javaslat, amelyért köszönetet mondunk a bizottságnak. Úgy gondolom, hogy a mi javaslatainkkal javítottunk ezen a bizottsági javaslaton, és még egyszer arra kérném a kollégáinkat, hogy vegyék figyelembe azt, hogy természetesen nyitottak vagyunk, ezt bebizonyítottuk az elmúlt hónapok során. Forduljanak hozzánk, ha vannak kérdéseik, de azért kérjük, hogy legyenek tisztában a felelősségükkel is, nem szabad, hogy a módosítók által ez egyfajta regionális jogalkotássá váljon. Tartsuk mindig szem előtt, hogy ez egy európai szintű jogalkotás kell, hogy legyen. És az utolsó előtti pont, amelyet fontosnak tartok, kérném a bizottságot, hogy az Európai Parlamentet és annak előadóit tájékoztassa, vonja be, és tárgyaljuk meg együtt, hogy Horvátországot hogyan kezeljük, hiszen tudjuk, hogy 2013-tól teljes jogú tagja lesz az Európai Uniónak, már pedig akkor tudnunk kell azt is, hogy mi hogyan, milyen projektek valósulnak meg a törzshálózatban és az egyéb hálózatokban, ezt meg kell vitatnunk. Végezetül pedig még egyszer köszönöm az árnyék előadóknak. Eddig valóban kitűnő volt az együttműködés, rendkívül nyitott, őszinte és átlátható volt, és mi ketten fogjuk ezt majd előbbre vinni, de még egyszer köszönöm a figyelmüket, és ha van, vannak kérdéseik, akkor ezekre válaszolunk. Köszönöm szépen, Beck úr, az EGSB-ből négy percben kérem segítsen nekem ezzel, mert nagyon hosszú a hozzászólók listája. Beck úr. Köszönöm. Van néhány kisebb megjegyzésem a véleményel kapcsolatosan. Februárban az EGSB saját véleményét is elkészítette a transeurópai közlekedési hálózat fejlődéséről. A, az EGSB üdvözli a TNT javaslatokat. A Gazdasági és Szociális Bizottság egyet ért a törzshálózattal, az átfogó hálózattal, a folyosókkal, és a TRAN bizottsághoz hasonlóan az EGSB is úgy gondolja, hogy a folyosók a TNT szabályzat, rendelet részét kell, hogy képezzék. Ami pedig a javaslat finanszírozását illeti, várjuk a finanszírozási javaslatokat egészen 2020-ig, sőt, egészen 2030-ig. Szeretnénk, hogyha a programok a javasolt rendelet részét képeznék. Most pedig. úgy gondoljuk, hogy tovább javíthatjuk a tengeri gyorsforgalmi utak projektet. Ez a törzs hálózat részét kell, hogy képezzék, hiszen fontos területeket kötnek össze a balti tenger egészen a földközi tengerig. Javasoljuk a, és támogatjuk az innovációt, az alternatív közlekedést, az alternatív tüzelő vagy fűtőanyagok felhasználását a tentében, és tovább kell még dolgozni a folyosókon is. Ez az irányelv harmóniában, összhangban van más korábbi kezdeményezésekkel, például a zöld folyosókkal és más kezdeményezésekkel, amelyeket más tagállamokban is kidolgoztak, és szerintünk ugyan ezeket az elveket lehetne itt is alkalmazni. Egyetértünk a Tron véleményével, mégpedig azzal, hogy a tentét úgy kell kialakítani és kiépíteni, hogy semleges kritériumokat alkalmaznak. Nem kellene itt túl részletes szabályozás az irányelven belül. az a véleményem, hogy kitűnő eszközeink vannak a projekt értékelésére, de igen gyakran előfordul, hogy nehéz előre megállapítani, hogy egy integrált közlekedési rendszernek milyen kihatásai lesznek. Az európai hozzáadott értékről beszélünk, de az a gond, hogy egyoldalú a megközelítésünk akkor, amikor hatásvizsgálatot végzünk, valamint feltételeket szabunk a projektek kialakításakor, például mínusz és 60%-kal kevesebb kibocsátás legyen. Most a jelenlegi kibocsátásokból indulunk ki, amikor a számításokat végezzük, de az infrastruktúrát a jövőbeli forgalomra akarjuk tervezni, és éppen ezért pontosan tudni kell, hogy a jövőben milyen üzemanyagot alkalmazunk majd, milyen hajók lesznek, e, repülőgépek és teherautók 2050-ig. Mert a, ezt nagyon nehéz egyébként kiszámítani. A magán vagy egyéni befektetések nélkül, de a cél természetesen a fenntarthatóság. Két fő irányvonal fontos ahhoz, hogy a TNT sikeres legyen. Az EGSB érdekeit egybeesnek. Először is a folyosókat közösen kell irányítani, különben a nemzeti érdekek fognak túlsúlyba kerülni, és az európai érték veszélybe kerül. A folyosokat úgy kell kezelni, igazgatni, hogy ne legyen túl nagy az administratív teher. Európai koordinátor szükséges, aki éves jelentést készült a folyosók alakulásáról, a nemzeti rendszerek között nincs meg a megfelelő koordináció és együttműködés egyébként. A közlekedési projektek kivitelezése sokszor nagy ellenállásba ütközik helyi szinten, de hogyha megfelelően járunk el, akkor ezeket a problémákat minimálisra csökkenthetjük. Az EGSB a közelmúltban kidolgozott egy anyagot arról, hogy hogyan lehet a nagy közönséggel javítani a konzultációkat a hasonló projektek esetén. Köszönöm. Kedves kollégák, Bivalszony Kramer úr, Ziller úr, árnyék jelentéstevők. Mrs. Meissner, Mrs. Lichtenberger, Mr. Van Dalen, Mr. de Grandes, Mr. Ugyas, Mr. Dubaka. Is there anybody else? Az el felsoroltak szerepenek a listán, ki szeretne még hozzászólni rajtuk kívül. Kros úr, Ajala asszony, Szannalova asszony. Van-e még más, aki hozzá szeretne szólni? Nagyon kevés lesz a hozzászólási idő. Szigorúan három perc az árnyék jelentéstevők számára, és két perc a többiek számára. Bilbao asszony a liberálisak nevében. Három perc. Köszönöm szépen, elnök úr, mindenkit üdvözlök. Először is szeretnék gratulálni a jelentéstevőknek, hogy velem kitűnő munkát végeztek, próbálták konkrétabbá tenni az anyagot, javítani azt. Tehát a bizottsági javaslatot javították. Konkrétan szeretnék kiemelni néhány gondolatot. Mit is jelent a hozadott érték ezen projektek esetében? Mi a regionális és a helyi igazgatás kormány feladata, hiszen nekik is vannak kompetenciáik bizonyos kérdésekben, illetve pontosan mi is a polgárok részvételének jelentése. Azt hiszem, ez is fontos ahhoz, hogy igazi eszközöket alkossunk ki hogy, hogy meg tudjuk osztani az információt, tehát tájékoztatni tudjuk a, a polgárokat. Vannak már olyan helyek, ahol létrehoznak, létrehoztak projekteket, mégpedig regionális és polgári részvétel, ami sikeres volt. Nagyon nagy szükség van egy költséghatékonysági elemzésre is, illetve hatástanulmányokra is. Nem csupán éghajlati szempontból, hogy ezt a jelentéstevők javasolják, hanem környezeti szempontból is szükség van erre, hiszen van olyan tapasztalatunk, hogy, van, hogy vannak olyan fővonalak, magas sebességű vasútvonalakon, amelyek, amelyek esetében lehet a az európai, el lehet érni azt, hogy javuljon az európai közlekedés, mégpedig úgy, hogy helyet spórolunk meg. Aztán mi a helyzet az adatok, adatokkal, hogyan lehet a prioritást élvező projektek eszközeit javítani, hogyan lehet mindezt optimalizálni. Úgy vélem, hogy lehetne még javítani a definíciókat is. Itt ebben lehetne tehát javítani az Európai Bizottság javaslatát. Pontosan mit jelentenek a tengeri autópályák, mi is a kapcsol, hogyan is kapcsolódik mindez a projekthez. Lenne egy kérdésem a bizottság felé. A jelentéstevők egy kicsit megváltoztatták a metodológiát, a módszertant. A Kanári-szigetekről és Krétáról van szó. Megértem én ezt a módosítást, hogy a helyi viszonyokhoz alkal- helyi viszonyokra alkalmazzák a módszertan, de kérdésem, hogy mit szól ehhez a bizottság. Nagy vonalakban egyébként egyetértek, azzal, ami elhangzott, lesz majd néhány módosításunk, ezeket be fogjuk nyújtani, de nagyon fontos, hogy megőrizzük a hozzáadott értéket. Köszönöm. Köszönöm szépen, Krámer úr a zöldek nevében, tessék Mihály. Ö... A bizottsági javaslatot egy picit kijavították, a korábbi költséghatékonyság elemzés, ez meg kell, hogy el kell, hogy készüljön. A belső belvízi hajózási projekteket beépítették, és a vasúti közlekedés által előzett zaj is bekerült. Ez így mind szép és jó, de kérdés, hogy a múltban miért nem haladtunk, miért hiányos ennyire ez az egész közlekedési térkép, ez, ezt továbbra sem orvosolják, és úgy tesznek, mintha nem lenne pénzügyi, projekt, pénzügyi válság, hiszen a nagy projekteket, például Kopenhága, Hamburg, Innsbruck, ezt a vonalat, ugye közte van gyakorlatilag ezer kilométer, két nagy alagút projekt, ezt meg kell építeni vagy például a balti a Baltikum és az Adria közti tenge, ugye a Szemering alagút, tudjuk, hogy Ausztria teljesen eladósodott, nem tudja ezt megépíteni, de továbbra is kitartanak mellette, mintha nem lenne alternatíva. Én elutaztam 380 kilométeres úton Bécsből Zágráb, Zágrábba vasúton, meg lehet ezt tenni olyan szakaszon, ahol nincs, nincsenek hegyek, egy pályás a sín, de úgy tesz a bizottság, mintha egy alagútnak nem kellene két pálya, és nem lenne sokkal költségesebb és időigényesebb a megépítése. Tehát egy olyan projektet favorizálnak, amely hosszú időt vesz igénybe, drágább, és a költséghatékonyabb megoldást nem választják, nem ezt építik meg. Örülök persze, hogy az előadók azt mondták, hogy a regionális szemszöget egy kicsit háttérbe kell szorítani, de akkor kérdezem, hogy Héraklion miért merül fel négy alkalommal, Liège pedig egy nagy repülőtér kell, hogy legyen most, amikor csak egy órára van Brüsszeltől, akkor ennyirevel München, Gladbach vagy Krefeld is lehetne Németországban, de más példákat is említhetnék. Ez, ez érthetetlen. Például Berlin, Stettin, ahol 30 kilométer, kilométeres szakasz hiányzik, ez nem kerül megemlítésre, holott meg lehetne említeni. És éppen ezért koncentrálnunk kell a különböző hatásokra. Párizs, Pozsony, Stuttgart, Ulm közte van, és ez igazából csak a teherszállításra alkalmas, de az Európai Uniótól megkapja a 3 milliárdot, óriási figyelmet kap, holott semmiféle európai hozzáadott értéke nincs. Tehát a határszakaszokat amelyeket ugye elválasztott a vasfüggöny, ezeket nem az alagutak által kell orvosolni vannak olyan szakaszok, amelyeknek nincs ugyanakkor nemzeti értéke, de van nagyobb európai hozzáadott érték, ezeket kell támogatni, el kell búcsúznunk a nagy horderejű projektektől, figyelembe kell vennünk, hogy van pénzügyi válság, nem szabad úgy folytatni a hálózatok kiépítését, mint 30 évvel ezelőtt, mert kitűnőek a projektek, nagyon szépek, csak éppen ott vannak hiányosságok, ahol a határok megjelennek. E Köszönöm Zile úr, ecr három perc. Köszönöm szépen! Én is szeretnék mind a két társ, jelentő, társ jelentőnek köszönetet mondani, hiszen nagyon komoly energiabefektetése járt ez a munka, azt hiszem végig dolgozhatták az egész nyarat, és bizony jó eredménnyel járt ez a munka. Nézzük a meghatározásokat. Ez európai hozzáadott érték. Ez a 18-as módosításban van, azt hiszem, hogy ez javítja az eredeti javaslatot. Arról is szó van itt, hogy a tagállamok közötti forgalmat kell, tehát a, a, a tagállamok közötti forgalom is beleértődik ebbe. A tanács egyébként megkurtította ezt a meghatározást, csak egy részét hagyta meg. Szerintük a hozadott érték azt jelenti, hogy a két A és a négy, négyes cikkben foglalt célkültűzéseket mennyiben tudja megvalósítani a projekt. Azt gondolom, hogy ezek a meghatározások rendkívül fontosak, de e, elég furcsa, hogy ilyen sokat raktak ebből bele a jelentéstevők. A 29-es módosítás fontos alapelve a kohézió, hogy az összes felhasználó megfelelően tudja használni a, a projektet, fenntarthatóság, stb. stb. Ezek fontosak, de Kramer úr az imént említette, hogy a periferikus területeket kiemelni nem mindig célszerű, vannak olyan területek is, amely egyáltalán nem hegyvidéken vannak, de mégis történelmi okokból elszigeteltek Tehát nem csupán földrajzi nehézségekről, földrajzi okokról beszélhetünk, hanem történelmi vagy politikai elszigeteltségről is. Nézzük a kritériumokat, tehát mi alapján számíthat egy projekt kiemelésre. Örülök annak, hogy a Ha, 61, 62, 63-as módosítókban megtartották a folyosó megközelítést a, jelentéstevők, hiszen a tanács ezt szeretné kihúzni, és ezzel csökkentenék az európai értéket. Úgy véljük, hogy ez, ennek, ez lenne ennek a javaslatnak a lényege, és erről az, elkövet, ezt az elkövetkezendő 7 évben kéne megvalósítani. Arra kérném a kollégákat, hogy erre figyeljenek oda, hiszen szerint, remélem szerintük is nagyon fontos ez a folyosó megközelítés, és úgy vélem, hogy a folyosóknak mindenképpen prioritást kell élvezni a úgynevezett maghálózathoz képest. Riké úr következik. Euh, köszönöm, elnök úr. Társ előadóként euh, szólok hozzá, innen a társam. Egyrészt köszönöm az előadó munkáját, és azt is, hogy együttműködött velünk, mert Ez ugyanannak a rendelkezésnek a két oldala, és éppen ezért nagyon is érdekel bennünket. Ami a módszert illeti, George, azt arra kérem, írásban adja át nekem, amit most elmondott, hiszen ez segítség lesz számunkra, amikor előterjesztjük a mi tervünket. A kritériumok legyenek egyszerűek, olvashatóak, működőképesek, nem lenne jó, hogyha egy hatalmas gépezetté, bonyolult gépezetté változna ez a rendelet. Ami pedig az ex ante tanulmányokat illeti, több kritériumok alapján kell őket elkészíteni, a kompromisszumok késleltethetik a munkát, és éppen ezért kompromisszumra kell jutni a tartalmat illetően is nehézkes lehet, és költséges ez a, az eljárás egyébként. Befejezésként a, ez a jelentés igen kitűnő, és majd arra lesz szükség, hogy mindez mozgásba jöjjön, működjön, nem szabad túlságosan nehézkesé tenni operatív szempontból ezt a jelentést. Köszönöm. Alkadrai úr, két percben. Köszönöm szépen. Ami engem illet, szeretnék köszönetet mondani az előadóknak a munkájukért. Kitűnő ez a dokumentum. A kiinduló pont a bizottság javaslata. Nos, ezt támogatjuk. Mindig is azt szeretük volna parlamenti szakbizottságként, hogyha a módszerre konkrétak, hiszen az objektív kritériumok alapján szükséges a projekteket kidolgozni. A határok közti összekapcsolódás a az, ami minket itt foglalkoztat, és interaktívá kell, hogy váljon ez a projekt. Különböző pontokat részletezik, a helyi szereplőket jobban bevonják, és a következményekkel is számolnak. Néhány dolgot finomítani kellene, például meg kellene nézni a 44-es módosítás konkrét hatását. Ez a Natura 2000 térségekre, övezetekre vonatkozik. Ezt kivonták a csomagtervből. Egyes esetekben ez indokol, de más esetekben nem ez lenne a legjobb megoldás. Általánosságban úgy gondolom, hogy az alapdokumentum kitűnő, és ennek alapján tudunk dolgozni. Meissner asszony, köszönöm szépen. Két percre nincs is szükségem, mert a többiek már sok mindent elmondtak. Kitűnő munkát végeztek az előadók. Ez valóban az egyik legfontosabb anyag, amelyel most foglalkozunk. Amit én el szeretnék mondani, az az, hogy nem szeretném Pandora szerencét megnyitni, ezt nem tartom jónak. Mindig is azt mondtam, hogy ez egy jó javaslat, arra kellene törekednünk, hogy foggal és körömmel ragaszkodjunk hozzá, hiszen tudjuk, hogy sokan még támadni fogják. Szerintem az én választók körzetemben a vízi utaknál fontos, hogy valamit tényleg kikerüljön a szövegből, ez ki is került, a tanácsból, nem tudom, hogy ki törölte, de szerintem jó lenne, ha ezt megtartanánk és ha lehet, akkor ezt módosítókkal szeretném majd kiegészíteni. Ezt akartam megemlíteni, minden egyéb majd a vitából kiderül. Köszönöm. Köszönöm szépen, Lichtenberger asszony. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Először is én is Kramer kollégám nevében szeretnék a kollégáimnak gratulálni Nem akarok cinikus lenni, de ironikus sem. Ugyanakkor nagyon izgalmas, hogy egy új módszertant dolgoznak ki, amit nagyon nagyra törőnek és érdekesnek tartok, és aztán gyakorlatilag ugyanaz kerekedik ki az egészből, ami előtte is már megvolt, és a nemzeti szintű beavat, nemzeti szintű döntéshozók ezt akarták garantálni. Nem tudom, hogy ez, ez szándékos volt-e. Amit hiányolok ebben a jelentésben, az az, hogy pontosan térjünk ki a pénzügyi válság okozta körülményekre. Mi történik akkor, ha például egy ország, mint például Ausztria egész egyszerűen nem képes arra, hogy kellő időben végrehajtsa a projektet, mert az adósság teher alatt nyög. Ebben az esetben döntéseket kell hoznunk, minden más csak illúzió, hiszen akkor öt év múlva találkozhatunk, és csak arról panaszkodhatunk, hogy semmi sem történt. Támogatom, hogy a regionális szintet és a civil társadalmat bevonjuk, de kérdés, hogy kit vonjunk be, kivel egyeztessünk, ez nagyon fontos ahhoz, hogy a megfelelő pozitív hatásokat elérjük. Még egyszer a társfinanszírozás, amelyet a tagállamok nem tudnak biztosítani azért, mert akkor a pénzügyi nyomás nehezedik rájuk, ezt valahol tükröznünk kell, máskülönben nem leszünk hitelesek. Csak úgy, hogy munkahelyek teremtésével érvelünk, ez eleve el, el van ítélve, hiszen gyakorlatilag a föld felett építkezéseknél sokkal több embert lehet bevonni, mint a föld alatti építkezéseknél. Tehát figyelembe kell vennünk a realitást, a finanszírozási lehetőségeket, a tagállamok lehetőségeit. Köszönöm, Van úr. Ja, voorzitter, het spijt me dat ik... Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. attól tartok, hogy ezeket a szép dicsérő szavakat kicsit meg kell szakítanom, ugyanis én egy kicsit csalódott vagyok. A bizottságnak nagyon szép javaslatát legalább három ponton elrontották. Nézzük először is a belvízi hajózást, vagy vízi utakat. Úgy vélem, hogy a 44-es módosítással megfolytja az előadó ezt a, módos, ezt a javaslatot, gyakorlatilag egy szál füvet sem szabad megmozdítani azért, hogy az ember egy csatornát építhessen. Aztán 44-es bekezdés a bizottsági javaslatból. Nem is létezne, hogyha a 44-es módosítót alkalmaznák. Aztán úgy vélem, hogy versenytorzító hatású is, hogyha mindazt megvalósítjuk, amit a jelentéstevő így számon kér. valószínűleg Kramer úrtól származik, származnak ezek az ötlettől, vagy esetleg a Dalcsebántól. Aztán a döntési, döntéshozatali eljárást is elrontották, tehát annak semmi értelme, hogy a helyi polgármesteri hivatalok is beszólhassanak ebbe. Megvannak a régi bevált döntéshozatali folyamatok, ezek működőképesek. Hollandiában például a vízügyi hatóságot kell megkérdezni. Aztán ott van a szociális, vagy társadalmi és gazdasági költséghatékonyság ellenzés, hogyha az ember meg akar állítani, vagy gátat akar szabni a projektnek, hát akkor pont erre lenne szükség. Aztán vannak reptérekre vonatkozó javaslatok is, hát talán ezt újra kéne gondolni. Köszönöm. Köszönöm, De Grandes úr. Gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, a bizottság módszertana, vagy az, hogy hozzá fog ez a kérdés, ez azt hiszem, hogy, azt hiszem, hogy megfelelő indokol, de azért kis kiavításokra szükség van. Úgy vélem, hogy úgy vélem, hogy konfekció méretet próbálunk csinálni, próbál, konfekció méretet próbálunk ráhúzni erre a javaslatra, és így a különböző nemzeti megfontolások kimaradnak belőle. Vannak javaslataink, amelyek módosításokat form, módosítások formájában benyújtunk majd, de ezek ö, olyan nemzeti érdekeket is felkaroló projektek, amelyek európai hozzáadott értékeket terem, teremtenek nagyon fontos az, hogy nagyon fontos az, hogy megfelelően megfelelően kiválasztjuk a projekteket. Ott van például egy galiciai kikötő helyzete, amely az Európai Unió hal kifogásának jelentős részét bonyolítja. Aztán nagyon fontos az is, hogy a határokon átnyúló kapcsolatokat megoldjuk, ez is azt hiszem, hogy ez is azt hiszem, hogy jól megvan a javaslatban, ott van például a spanyol-francia összeköltetés. Aztán nagyon fontos az is, hogy a különböző energetikai és környezeti megfontolásokat is figyelembe vegyük. Tetszik nekünk az a javaslatban, hogy a különböző különböző periférikus területeket, hegyi területeket, szigeteket is összekössük, az EU, e, összekössük Európa középső részére, részére. Még egy dolog, nem tudom azt elfogadni, hogy hogy, a, hogy, az EU, hogy a bizottság pénzügyi tervét függvényévé tegyük ennek a kérdésnek. Nos, Remélem, hogy a tanács nem fog megszorításokat kérni, hiszen ezzel egy álom nem válhatna valóra. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Sturgis úr következik. Grazie, Presidente Simpson. Io... Köszönöm szépen, Simpson elnök úr. Uh... Azt hiszem, hogy a két társjelentéstevő nagyon-nagyon jó munkát végzett. A bizottság, az Európai Bizottság korlátait sikerült átugrani. Nagyon jónak tartom azt, hogy megtartják a társjelentéstevők a kritériumokat. Ugye hosszú távon próbálunk meg gondolkodni, az Európai Unió fejlődését eh, tengelyek mentén képzeljük el. Azt hiszem, hogy például a 2020-as célkitűzéseket eh, célkitűzések mellett ki kell tartanunk. Nagyon fontosnak tartom a gazdasági társadalmi ellenzéseket, hiszen ezáltal tudjuk felmérni, hogy pontosan milyen hozzáadott értéket ad a programozás. Még egy dologra felhívnám a figyelmet. A két jelentéstevő felhasználta mindazt, ami elhangzott a viták során. Például május 12-én volt egy meghallgatás, és ott a különböző szigetek, közlekedési szigetek is és problémája is elhangzott, tehát nagyon sok ezer, sok, sok több százezer olyan európai lakos van, akik kimaradnak ezekből a folyosókból, és Elhangzott az is, tehát belevették azt is a javaslatba, hogy Szardéniát és Krétát is integrálják ebbe a hálózatba, és ez egyfajta gazdasági integrációt is jelent, annak érdekében, hogy homogén módon növekedhessen, fejlődhessen a gazdaság. Köszönöm, Gross úr. Köszönöm, elnök úr. Röviden csak azt szeretném elmondani, hogy a bizottság javaslata ezúttal, ha össze vetjük az elmúlt 10-15 évben készülteket, akkor a legjobb, amit készhez kaptunk. A módszertan is stimmel, a célok is stimmelnek, és egyértelműen összhangban van ez a fő célkitűzéseinkkel és azzal, amit a bizottsággal együtt meghatároztunk. A kihívások is közismertek, az egészet egy egészként kell tekintenünk, tehát nem szabad a részletekben elvesznünk. Ezen iránymutatásoknak csak akkor van értelmük, hogyha a CEF-en keresztül is átmennek, az pedig csak akkor működik, hogyha a pénzügyi keret is timmel. Tehát az egészet tartsuk szem előtt, és figyeljünk arra, hogyha az egésznek a koherenciája kezdene elveszni. Amikor a pénzügyi keretről beszélünk majd, akkor erre is ki lehet térni. Az átláthatóságot támogatjuk, és bizonyos aspektusokkal kapcsolatban a különböző tanulmányokra, illetve az ezekkel kapcsolatban szerzett tapasztalatainkra szeretném a figyelmet felhívni. Fennáll a lehetősége, hogy az eszközeink túl nagy részét a tanulmányok elkészítésére folytat, fordítjuk, amire szükség van ugyan, de azért szigorúban kell ezt kezelnünk. A különböző módosítók erre kitérnek, és a természet védelme, valamint egyfajta koherencia között mégiscsak egyensúlyt kell teremtenünk. Nem szabad, hogy bizonyos szakaszokat támogassunk, a köztes szakaszokat nem, mert akkor az egész folyamat, az egész szakasz értelmetlen lesz. Ami pedig a tagállamokat illeti, tudjuk, hogy egyfelől fokozott döntéshozatalt várunk el a bizottságtól, másfél pedig azt is tudjuk, hogy bizonyos országok legszívesebben a kezükbe vennék a pénzt, és otthon eldöntenék, hogy mit akarnak ezzel tenni. Ezt el kell kerülnünk a módosítók által is, ezért nagyon fontosnak tartom az, amit a múltban már tettünk. Nevezetesen azon módosítókat kell elfogadnunk, amelyeket a, hozzátesznek valamit a módszertanhoz, nem pedig a listát bővítik. Talán ezeket egy félideértékeléssel majd még felül lehetne vizsgálni. Köszönöm. Köszönöm, Ajala Szenderasszony. asszony. Köszönöm. Csatlakozom azokhoz, akik köszönetet mondtak a két társjelentéstevőnek. Nagyon komoly munka volt ez, örülök, hogy elemezték a módszertant, örülök a javaslatoknak, örülök annak, hogy megnyitották a párbeszédet ezzel az elképzeléssel, hogy a módszertant felül vizsgálják, és természetesen azért mindig vannak olyan dolgok, amiket elfelejtettünk. Elfelejtették például Las Palmas esetét a Kanári-szigeteken. összekötetés kérdését kell itt megoldani, de sokan nem tudnak erről. Aztán Vigót említették már korábban szólók, és ugye vannak olyan európai projektek, amelyek, amelyeket jóvá hagytak, volt egy olyan grémium, a bizottsági, parlamenti és más személyekben álló, akik jóvá hagyták ezeket, aztán gondot jelent még Pireneusok át sokan való átjárás, aztán számos ilyen szűk keresztmetszet van még Észak-Európában is. Ezek nem voltak európai projektek, és hát a bizottságnak bizottság ezt is kifejti, hogy mit, te, mit kell tenni azokkal a projektekkel, amelyek nem igazán európaiak, nem igazán európaiak, szubszidiaritás okán ezeket is föl kell karolni, de máshogy. Nos, ha az európai projekteket támogatok, akkor ezeket is kéne, hiszen ezek a, ezek a nemzeti projektek elég el vannak e, e, elég adósságba keveredtek, még Németországban is nagy az adósság, hát Spanyolországban nem is beszélve. Nos, hát kérdés az, hogy az európai adósággal mit tegyünk. Szerintem így kell ebből kilépni, erről kell így beszélni a parlamentben, de igaza van Gross úrnak is, Lichtenberger asszony említette a konzultáció kérdését, ezzel egyetértek, és köszönet a bizottságnak, hogy a két rendeletet együtt mutatta be. Így az 57-es módosításra nem kell sort kerülteni. Köszönöm szépen. Mr. Dibáka. Dibák úr, köszönöm. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadóknak. Van egy sor megjegyzésem az általam majd előterjesztendő módosításokról. A 44-es módosítás, erről már hallottunk, ez nem kiegyensúlyozott figyelembe véve az infrastruktúrális munkálatokat és a természetet, a kettő közötti kapcsolatot. Másik az NGO-k, a civil szervezetek bevonása, egy sor eljárás merül fel, ezt minél gyorsabban még a tervezési szakasz előtt kell elvégezni, azért, hogy ez ne késleltes a munkálatokat. A másik, a belső kikötők listája a tengeri kikötők listája itt szerepel, de nem elég világos a folyó kikötők kérdése, ami pedig a vasúti közlekedés illeti a technikai specifikációra szükség van, ez nincs benne a szövegben. Talán ezt össze lehetne kötni, meg kellene kérni a bizottságot, azért, hogy világosabb legyen a folyosók, jó gondolat, de legyen ez látható, és el kell kerülni a bürokratikus terheket. Utolsó, de talán legfontosabb megjegyzésem, kapcsolat az európai összekapcsolódási eszközzel. Ez csak akkor lehetséges, ha van elég pénzügyi eszköz. Világos felhívást kell intézni a tagállamokhoz azért, hogy a közlekedési költségvetésben legyen elegendő pénz ehhez a mechanizmushoz. De ott vannak a projektkötvények, ezzel lehetne bevonni a magánbefektetőket. Ezt a jelzést mindenképpen el kell küldeni azért, hogy a negatív reagálásokat elkerüljük. Szendeló asszony, köszönöm szépen. Én is köszönetet mondanék a két társ jelentőnek, a jelentés benyújtásáért. Úgy vélem, hogy javították még pedig nem csekény mértékben az eredeti szöveget. A társjelentés tevők nagyon konkrét szöveget hoztak létre, különös tekintettel az európai hozzáadott értékre, a kiválasztási kritériumokra, illetve a közérdekű projektekre ennek nagyon örülök, és örülnék annak, hogyha mindez 2014-re meg tudna valósulni. Örülök annak is, hogy összekapcsolták mindezt a közlekedési fehérkönyvvel. Örülök annak, hogy a szociális és gazdasági kohézióra utaltak, illetve a területi kohézióra is. Talán kicsit jobban oda kéne figyelni az erre, ebben a témában készült módosításokra és fontos lenne az is, hogy 2020-ig elérjük a cég, 2050-re kitűzött célkütőzéseket. Köszönöm. Köszönöm, Tika asszony. Mulțumesc, domnule președinte. Felicit și eu pe raportori. Voi începe cu... Köszönöm. Gratulálunk az előadónak. Néhány megjegyzésem van a módszerekről. A 11-es módosításban úgy látom, hogy a két előadó azt javasolja, hogy javítsunk a bizottság módszerén utalnak a módszerekre. Ez fontos az átláthatóság szempontjából és a jövőbeli félidős felülvizsgálat szempontjából, ahogy Gros úr mondta. A bizottság milyen módszereket alkalmaz a dokumentum mellékletében, erről olvashatunk. Van egy Másik megjegyzés, a belvízi kikötők listája kettes mellékletben kell, hogy szerepeljen a rendelet mellékletében. A belvízi kikötőket tételesen fel kell sorolni a mellékletben és térgépek rendelethez. A másik megjegyzésem azon módosításokhoz kapcsolódik, amelyek a Galáci és Brejlai román kikötőkkel kapcsolatosak. Ezek belvízi kikötők és a törzshálózat részei kell, hogy legyenek. Az is fontos, hogy prioritásokat szabjunk meg. Ide tartozik a rendelet végrehajtása. Megfelelő kapcsolat kell a vasút, a közút és a belvízi kikötők között. Ez utóbbi kategória megfelelően benne kell, hogy legyen a bizottsági javaslatban. Ki kell emelni a régiókat, és például a hosszú határokat az EU és a szomszédos országok között nem lehet, hogy csak egyetlen egy átkelőhely legyen ezeken az útvonalakon. A törzs hálózat legyen erőteljesebben benne az anyagban, még módosításokkal fogunk élni. Köszönöm. Paké úr. Biztos odafigyelt arra, hogy az eddig felszólalók betartották a megadott időhatárt, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy az öt perc önnek elegendő lesz. Igen, úgy gondolom, hogy ezt meg tudom tenni. A bizottság üdvözli ezt a jelentést. Nagyon jó ez a jelentés. A bizottság javaslata annak szelleme áthatja az európai, transeurópai közlekedési hálózatról van szó, a TEN-térről, ez sokkal hatékonyabb keretet nyújtana az infrastruktúrális projektek számára. Ahogy önök is említették, a szöveg javult, elnök úr, hálás vagyok a előadóknak ezért, és remélem, hogy a szakbizottsági eljárás továbbjavítja a szöveget. Két szövegmódosításról még vitánk van az előadókkal. Az egyik a környezeti hatásvizsgálat, a klímaváltozás értékelése, a CVA, és szerintem még meg kell vizsgálni a tervezetet azért, hogy ezek kompatibilisek -e ezek a javaslatok, a részletekre nem térek ki, ami pedig az értékelések adminisztratív feltételét illeti, ezeket is megfelelően meg kell vitatni és elemezni. Két fő módosítást vetett föl több képviselő, ez nekünk is gondot okoz. Az egyik a tengeri gyorsforgalmi utak felülvizsgálata 2013-ban, meglátjuk, hogy 2013-ban milyen joganyagot fogadunk el, és az új koncepciót 2013 végéig kell felülvizsgálni. Egyetértünk a két előadóval, hogy ami a tengerügyi politikát illeti, itt folytatni kell a vitát, el kell magunkat kötelezni, és meglátjuk, hogy hogy sikerül javítani a szöveget. A másik, a 44-es cikk, a belvízi hajóutak, a környezeti kívánalmaknak eleget kell tenni. Ez az összes közlekedési módozatra vonatkozik. A 44-es módosítás túllép ezen a célon, vagyis a környezeti igények tiszteletben tartásán az új jogszabályok megalkodásának szükségességén. Itt arról van szó, hogy hogyan alakulnak ezek a projektek a belvízi hajó utak esetében. Még erről tárgyalunk. A cél az, hogy a szándékunknak eleget tegyünk, és meg kell vizsgálni ezeket a belvízi projekteket. Ami pedig a jelentés lényegét illeti, két pontot szeretnék kiemelni itt nagy hatással volt ránk az elvégzett munka. Az első a folyosók. Az előadók nagymértékben javították a szöveget etéren, több együttműködésre van szükség, és az érdekelt felek körét is kitágították, regionális, helyi érdekelt felekről van szó. Nagyon jó a szöveg a folyosókkal kapcsolatosan. A másik a módszerek. A bizottság által alkalmazott módszereket használták fel az előadók is. A térképen csak kis módosítás történt, a módszerek végül is beigazolódtak, azok szelleme is. Örömmel hallom, hogy a szakbizottság tagjai készen állnak arra, hogy ezt a vonalat kövessék, és a térkép marad, megmarad, talán kicsit majd még javítunk is rajta, de megtartjuk a törzshálózat és az átfogó hálózat elméletét. Köszönöm. Kumucakos úr. Köszönöm szépen. Συμβάλλουν σε αυτή τη συζήτηση Köszönöm az összes kollégának, aki részt vett a vitában, azoknak is, akik pozitívan szóltak, de azoknak még inkább, akik bírálatokkal éltek, mert vannak olyan érvek, amelyeket figyelembe kell venni. Ami a fölvetett kérdéseket illeti, gyorsan szólnék ezekről. Fontos témával kezdem, a finanszírozás és annak lehetősége, hogy a tagállamok hozzájáruljanak a finanszírozáshoz. Mi a karosszériát fogjuk szolgáltatni az autó esetében, és az autó, még ha jól felszerelt is, nem működhet, hogyha nincs motorja, és a motor itt a finanszírozás. Két nagy kérdés van itt még függőben. A költségvetési vita 2014-2020, és a CEF, a Connecting Europe Facility, vagyis az összekapcsolódási eszköz. Ez egy másik fontos koncepció. Azután a projekt kötvények, mint tudják, Kancsan úr mindent megtesz azért, hogy a dolgok itt javuljanak nem nekünk kellett ezt a vitát lefolytatni az iránymutatásokról. Fontos téma ez, de egy kicsit távolabb esik a szövegünk tartalmától. Ami a többi kérdést illeti, miért tettünk hozzá új definíciókat? Egy célt követtünk. Az összes kollega, mindazok, akik részt vesznek a munkában, átfogó képet kell, hogy alkossanak arról, amiről szó van az alapkoncepcióban megegyeztünk, mint a hozzáadott érték, az intermodalitás, stb. És remélem, hogy a munkánk érthetőbbé teszi majd a szöveget. Ami a tengeri gyorsfogalmi utakat illeti, figyelmesen meghallgattam a bizottságot. Ekkora jelentőségű projekt esetén amely az összes közlekedési módozatot illeti, a tengeri szempontokat nem lehet elhanyagolni. Erről tovább folytathatjuk a vitát, de nem szabad a tengeri közlekedést alulértékelni. És ez a fajta közlekedés tiszteletbe tartja a környezetet, de ezt még lehetne fokozni. Ami pedig a projektek konkretizálását illeti és az érdekeltek bevonását, nem, könnyebbé akarjuk tenni a projektek megvalósítását. Nem jó, hogyha le kell állni a probléma megoldása érdekében, hanem még a kezdés előtt az összes érdekelt féllel meg kell egyezni. Mert ez megnyugtatja a piacokat, a befektetőket, és a projekt előre haladhat. Ez volt a mi logikánk, mi segíteni akarunk, nem pedig akadályokat gördíteni a projekt a munka elébe. Következő pont a módszerek. Nem vakon követtük a módszert, nem úgy, hogy ne is gondolkodtunk volna. Miért? Mert nyilvános meghallgatásunk volt, és ez több következtetés levonását tette lehetővé kevés olyan módosítás van egyébként, amely ennek a módszernek a logikáját követni. És ezen kereten belül, még ha a javaslatban a heraklioni vagy iraklioni kikötő szerepel is. Ennek nem az az oka, hogy az egyik előadó görög volt, hanem azért, mert nyilvános meghallgatás volt, egy nagy-nagy vita, és ezért értünk ezzel a módosítással de vannak más módszerek, amelyek követik, vagyis van, ha vannak más módosítások, amelyek az egyensúlyt szolgálják, készen állunk arra, hogy tovább folytassuk a vitákat. Ami Horvátországra vonatkozik, erről beszéltünk a bizottságban is, ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Talán egy rugalmassági záradékot lenne, lenne szükséges hozzáfűzni a szöveghez, Horvátországról. A harmadik olvasatban talán majd sikerül megoldani ezt a kérdést. 44-es módosítás, odafigyeltünk a, az önök gondolataira, megjegyzéseire. És szerintem ugyanazon a hullám hosszon vagyunk mindannyian, a megoldás lehetséges és reális. Köszönöm a vitát, és várjuk a módosításokat azért, hogy konkrét vitát folytassunk. Köszönöm szépen, Ertug úr. Köszönöm. Tisztelt kollégák, mindenkinek határozottan köszönetet mondok, ahogyan kollégám is mondta, különösen azon hozzászólásokért szeretnék köszönetet mondani, amelyek nem bírálták a munkánkat, hanem amelyek arra ösztönöznek, hogy még jobban teljesítsünk. Talán még valamit a projektek, illetve a módszerek kapcsán. Kumucákos kollega úgy gondolom, hogy egyértelműen elmondta, hogy hogyan kívánjuk ezt elérni. És ebben az összefüggésben hangsúlyoznám ezt, mert lehet, hogy sokak ezt nem tudják, hogy egyáltalán hogyan is jött ez létre. Mert el tudom képzelni azt, hogy amikor valaki visszatér a választókörzetébe vagy a minisztériumban beszél bárkivel, akkor Mm, hallhatja azt, hogy milyen intézkedések miatt rossz a helyzet, de érdemes jól tájékozódni a helyszínen is, a tagállamokon belül is, és saját hazámat is említem. El kell mondani azt, hogy mindez hogyan jött létre. Itt nem egy olyan munkáról van szó, amely az, elkö- amely az elmúlt három hónapban jött létre, hanem két-két és fél év előzetes munka előzte ezt meg. A bizottság bevonta a tagállamokat a módszerek kidolgozásába, illetve a térképek kidolgozásába is kezdettől fogva részt vettek ebben a munkában, és aki most bírálni akar, kérem, hogy a méltányosság véget ismerje, hogy részt vett ebben a munkában. Ettől eltekintve pedig nagyon lényeges, hogy a parlament szintén állást foglaljon minden bizonyal megértik, hogy a tanács mit tett a bizottsági javaslattal. Ugyanis ezt átalakította a lényegi részeken, ahol leginkább fájdalmas, ott azt akarták, hogy tényleg fájjon, ahol tényleg javítottunk rajta, ahol a fenntarthatóság érvényesül. Nos, ezen pontokban a tanács felvizezte az egészet, és mi, a parlament, állást kell, hogy foglaljunk, és arra kell törekednünk, hogy helyreállítsuk ezt az egyensúlyt, és a mi irányukba mozdítsuk el. Tehát stratégiai megfontolásokból is kérném a támogatásukat. Egy valamit tudok csak ehhez hozzátenni, a bizottsági javaslatból már egyértelműen kiderül, ha elolvassák, hogy a közlekedési módok támogatása fontos a kötött pályás közlekedés, illetve a belvízi hajózás. Én nyomatékosan elmondom, hogy ezt a megközelítést támogatom. Aki pedig nem tartja helyesnek, és kész, akkor azt készek kell, hogy legyünk elfogadni, de szerintem ez az út helyes. Egy további kérésem a, azon két kollega irányába szól, amely, akik a CEF előadói. Szükségünk van a támogatásra, kéz a kézben kell haladjon ez a két folyamat, egyértelműen kellő forrásokkal kell ezt ellátni, abszolút szükséges, hogy mi is kellő módon támogassuk, és Kumucákos kollega is ugye jelezte, hogy ez lenne a motor, ehhez pedig kell a támogatásunk, úgyhogy kérném ezt, mi meg fogjuk ezt tenni. Végezetül pedig a bizottságot ismételten arra kérném, hogy a TNT rendszer szövegéhez való hozzáférést biztosítson, mert a különböző térképekkel kapcsolatos kétségeket is azt hiszem ez eloszlathatja. Ugye hallhattuk, hogy van, vannak bizonyos áttekintetetlen részek, ezzel ezt a problémát ki tudnánk küszöbölni, tehát a rendszerhez való hozzáférést kérném, hogy biztosítsák, és számítok arra, hogy izgalmas lesz a vita. Elnök, köszönöm szépen. A módosítók előterjesztésnek határideje szeptember 28-a, a november 5-én kerül sor a megvitatásukra, és 27-én, november 27-én fogunk szavazni. Köszönöm szépen, tartunk egy rövid szünetet, amíg Kálfin úr és Bőge úr megérkeznek az többéves pénzügyi keret megvitatása céljából. Okay, colleagues, if we could go on to the next item on the agenda. Kollégák, akkor haladjunk. Következő napi rendi pontunk eszmecsere Reimer Bögével és Iva, Ivajló az Európai Parlament előadóival a éves pénzügyi keretről. Üdvözlöm Böge és Kálfin urakat. Itt a szakbizottság ülésem. Szeretném önöket arra megkérni, hogy Számoljanak be arról, hogyan is állnak jelenleg a tárgyalások. Mi történt? Például a legutóbbi Nikóziában lezajlott általános ügyek tanácsán. Ismerjük ennek a közlekedési és idegenforgalmi betületeit, minket ugye ez érdekel leginkább, és illetve a Connecting Europe eszköz is tudjuk, hogy mennyire fontos abban, hogy Európa kilábaljon a válságból. Tehát nagyon nagy érdeklődéssel hallgatjuk Önöket. Kicsit azért félősek vagyunk itt a bizottságban. Attól tartunk, hogy a Connecting Europe eszköz valahogy eszköz valahogy megnyírbálják, vagy esetleg teljesen köddé is válik, Úgyhogy nagyon kíváncsiak vagyunk, mit mondanak. Nem tudom, ki kezd. Elosztották már egymás között? E egyszer az egyikőjük, ez másszor a másikok. Kap, legyen mondjuk mindegyikőjüknek 10 perce. Kezdjük talán Kálfin úrral. Tessék. Very much, uh, Mr. Chairman, dear colleagues, thank you very much first for... Köszönöm szépen. Megköszönöm, hogy meghívtak minket ide a szakbizottságba. Úgy vélem, hogy a parlamentnek egy nagyon koordinált és koncentrált álláspontot kell kialakítania a több éves pénzügyi keretről. Említette a tárgyalásokat, elnök úr? Említette, hogy kicsit félősek, aggódnak, tartanak bizonyos dolgoktól. Mi igazából nem tárgyalunk a tanácssal, majd elmondom mindjárt, hogy mit csinálunk. osztozom félelmében, hogy a tanács még mindig nem hajlandó arra, hogy álláspontot fogadjon el, vagy állásfogást fogadjon el, és a kompromisszum valószínűleg nem lesz majd logikus, sem konzisztens, koherens. Tehát a tanácsi álláspont, végleges álláspont előtt nehéz találgatni. Múlt héten meghívtak minket az általános ügyek tanácsára Nikóziába, ez egy informális ülés volt, a ciprusi ülő, elnökség tartotta tehát, rendezte ezt Nikóziában. Egyetlen témája volt az ülésnek a több éves pénzügyi keret. Két újdonságra számolhatok be ezzel kapcsolatban. Aztán majd mindjárt értelmezem is ezeket a újdonságokat. És elmondom azt is, hogy miről beszéltünk a Költségvetési Bizottságban ma délelőtt. Most az első újdonság vagy hír, hogy Van Rompuy úr, a tanács elnöke rendkívüli ülést fog rendezni, tehát novemberben rendkívül jelleggel összehívja a tanácsot, valószínűleg november 22-én, 23-án, és ennek a témája szintén a éves pénzügyi keret lesz. Jelenleg a tanács ezt többféle fórumon tárgyalta, és sosem tárgyalta megfelelően. A következő októberi tanácsra azt tervezték, hogy a pénzügyi stabilitás lesz fő téma, vagy kiemelt téma, illetve a banki unió, ez Barroso úr kedvenc témája, és a második pont lett volna a több éves pénzügyi keret. Hát eddig azt tapasztaltuk, hogy amikor egy ilyen nagy falat a téma, akkor mint a pénzügyi stabilitás, akkor a másik nagy falatra már nem marad idő. A novemberi rendkívüli tanácsülés viszont kizárólag ezzel fog foglalkozni. A cél az, hogy az év végéig egyfajta általános megegyezésre kerüljön sor, ez jó, hiszen is azt szeretnénk, hogyha mi hamarabb ezt tisztáznánk. Többféle jogalkotási tervezet van, tagállami és uniós szinten is, és ez ugye időigényes, hogyha 2014. január 1-én már el akarjuk ezt kezdeni, illetve ezt azt akarjuk, hogy az életbe lépjen, akkor most kell valamit tenni. A második újdonság az volt, hogy nagyon lelkesnek bizonyult a tanács a jogi alap megtárgyalásával kapcsolatban. Erről örömmel számolok be, hiszen ez azt jelenti, hogy az, a Connecting Europe eszköz jogalapjáról szóló tárgyalások akkor kezdődik, amikor a parlament és a parlament is készen áll erre. Aztán a Connecting Europe eszközzel kapcsolatban még az, az újdonság, hogy a foglalkoztatás politikai kérdéseket elutasították. Beresz az, hogy ezzel kapcsolatban egyébként kész arra, hogy a tanácssal párbeszédet folytasson, de hát a tanács ezt elutasította. A múlt heti informális ülésen megegyezés született, hogy az összes fejezetet megnyitjuk a tárgyaláson, de természetesen ezt még nem fogjuk, ezeket még nem fogjuk lezárni. Van még két fontos téma, amelyekről Cipruson szó esett. Első a munkamódszer. A parlament és a tanács hogyan fognak majd egymással kommunikálni, illetve együttműködni. Én úgy vélem, hogy a miniszterek tartanak attól, hogy elkezdjék ezt a folyamatot, és attól félnek, hogy ez ellenőrizhetetlenné válik. Azt szeretnék, hogy ellenőrzések alá vonhatnák a folyamatot, például, hogyha a minisztereknek nincs meg a mandátumok, hogy valamivel beleegyezzenek, akkor abban nem tudnak beleegyezni. A második dolog pedig, hogy azt az elvet követik, hogy semmi sem végleges, amíg minden nem végleges. Tehát eh, félnek a tárgyalások megkezdésétől. Aztán elhangzott az is, hogy valószínűleg az államfők nem csupán csupán a hozzájárulási eljárás alapján fognak dolgozni. A parlament álláspontja az, hogy bármit is dönt a tanács, mindenképpen a parlament hoz, hozzájárulása is kell ehhez. Tehát a parlamentnek aktívnak kell lenni bármilyen folyamatban, bármilyen csomag alapján folyik is a munka. A parlament azt nem fogadja azt el, hogy késztények elé állítják, nem fogadjuk azt el, hogyha azt mondja a tanács, hogy ezt kell elfogadni, a parlament csak bólincson rá. Lehet azon, hogy ez kicsit túlzás, de ez a parlament, parlamentben az általános elképzelés, az általános érzés. Tehát nincs addig egyetértés vagy megegyezés a, a állam és kormányfő között, amíg mindenről nem történt megegyezés. Hogyha mindez így marad, akkor a parlament nagy valószínűséggel léri azt, amit kíván. Na, nézzük a tartalmi kérdéseket. A ciprusi elnökség egy dokumentumot mutatott be, kétoldalú tagállami egyeztetések eredménye, eredménye ez, amelyet a nyár során folytattak. Ha még nem látták volna esetleg ezt a dokumentumot, akkor a titkárságon keresztül eljutatjuk ezt önöknek. Úgy vélem azonban, hogy ez a dokumentum egyfajta provokáció. Nagyon érdekes elgondolások vannak itt, nem megvalósíthatóak feltétlenül, és tagállamok közül több tagállami kijelentések is vannak itt, amelyekből nem engednek. Például állítólag van egy megegyezés hogy gyengíteni fogják a bizottság javaslatát. Én ilyen megegyezést még nem láttam, hiszen a tanács maga is megosztott ezen, talán kicsit túlzásról van szó, sőt nem is annyira kissé. Második dolog, ha megszorítások lesznek, akkor ez az összes szakpolitikára vonatkozik majd, ez is anyagban van. Ez fűnyíró nyelv, fűnyíró elv, A parlament álláspontja ezzel kapcsolatban az volt, hogy nem tudjuk elfogadni a megszorításokat, a csökkentéseket, és hogyha a tanács mégis csökkentett költségvetést nyújtana be, akkor szeretnénk, hogyha a tanács felülvizsgálni ezt a kérdést, és megnézni, hogy pontosan melyik szakpolitikák esetében kerül sor megszorításra vagy csökkentett költségvetésre. Aztán nézzük a Connecting Europe eszközt ez is szerepel a ciprusi anyaganyagában. Szerintük a telekommunikációs rész nem élvez igazi támogatást, ezért ezt egy tolvonással kihúznák a Connecting Europe eszközből. Ez számomra újdonság, én nem hallottam arról, hogy nem élvezne támogatottságot ez a, ez a rész. Mi szeretnénk igazi eszközt teremteni, és munkahelyeket teremteni, nem egy darab papírról van szó. Aztán ciprusiak még azt is jelzik, hogy a kohéziós politikából elcsoportosított, vagy átcsoportosított 10 milliárd euró kérdése nagyon nehézkes. Tehát véleményem szerint ez provokáció, mindenféle ötleteket itt összecsoportosítottak van például a visszatérítésekről is szó, hogy ezeket megszüntetnék, egyéb dolgok is olvashatok itt. Nagyon érdekes dokumentum egyébként, javaslom, három-négy oldal csupán olvassák el. Tartalmi szempontból tehát, vagy a tartalmi szempontokat illetően a tanács megosztott költségvetési kérdésekben, illetve tevős pénzügyi keret témájában. Mit lehet várni? Nos, lesz egy másik tárgyalási doboz. Azt, mondták, azt mondta a ciprusi elnökség, hogy szeptemberben lesz ez várható, de valószínűleg késni fog. Nem tudjuk, hogy mi lesz. De nem szeretném, hogyha a Dán elnökség gondolkodás módját követnénk, tehát hogy minden döntés a kormány és államfőkre nehezedik, illetve hogy ők dönthetnek minden. Még egy dolog. Az Európai Tanács az Európai Tanács következtetéseit a Lisszaboni szerződés értelmében Rompoly úr készíti el az elnök. A jelenlegi helyzetben azonban nincs meg annak a formális módozata, hogy hogyan lehet tárgyalni az elnökkel, a tanács elnökével. Gyakorlatban ez ugye az általános ügyek tanácsán zajlik, de ezt a kérdést nyilván még meg kell beszélni, föl kell vetni az európai parlament elnökével például, de hát meg kell vizsgálni, hogy hogy lehet ezt megoldani. A parlamentnek világosá kell tenni azt, hogy nem tudunk semmi olyasmit elfogadni, amivel, amiről nem konzultálnak velünk. De bármilyen egyéb felvetése van a tanácsnak, hajlandóak vagyunk tárgyalni. Most ezek a legújabb fejlemények a múlt hétről. Nem tudom, hogy kihagytam-e valamit. Köszönöm szépen, Bőge úr. Köszönöm, elnök úr. Csak néhány kiegészítő megjegyzést eh, tennék hiszen a tárgyaló csapat nagyon egységes az összes kérdésben, úgyhogy a további tárgyalásaink szempontjából ez nagyon fontos, függetlenül attól, hogy milyen szinten zajlanak a, zajlik ez a folyamat a többéves pénzügyi keret szempontjából beillesztve ugye az éves költségvetés igazgatásával kapcsolatos kérdéseket is. Szeretném leszögezni, elnök úr, hogy nagyon nagyra ítérjük, amikor a kontaktcsoporttal egyeztetünk, és a bizottsági elnökökkel egyeztetünk, és milyen egyértelmű jelzéseket kapunk önöktől is a TRAN részéről. Nagyon fontos, hogy ez a szoros együttműködés fennmaradjon hogy most mit teszünk az általános, mi történik most az általános ügyek tanácsával. Itt fajta kísérleti projektben állapodtak meg a magyar, majd azt követően a lengyel és dán elnökségek elnökségekkel. Most pedig a ciprusi elnökség annak ellenére ciprusi elnökséggel folyik az egyeztetés. A történelemben most az első alkalommal hívták meg a parlamenti delegációt, hogy részt vegyen ebben az eszmecserében az általános ügyek tanácsának vitáján. Úgy gondolom, hogy az, hogy már egy lábbal bent vagyunk az ajtón, így nehéz ránk csukni az ajtót, ez tehát egy újfajta eljárás, amit meg kell értsünk, főleg amikor is ugye a, itt ugye nem az együttdöntés eljárás érvényes, hanem a hozzájárulási eljárás a több éves pénzügyi keret kapcsán, tehát beszélnünk kell, tárgyalnunk kell, hogy elkerüljünk egy olyan helyzetet, amelyben kapunk egy javaslatot, amelyre csak az a lehetőségünk, hogy rábólintunk vagy sem. Tehát ez a fajta tanulási folyamat a tanácson belül remélhetőleg fokozatosan majd hozzásegít bennünket ahhoz, hogy jobban megértsük egymást, és jobban folyjanak a tárgyalások, főleg azokon a területeken, amelyeken ez a hozzájárulás eljárás érvényesül. Ivajló már megemlítette, hogy a helyzet olyan volt, hogy az eljárási kérdésekről szólt két órán keresztül a vita. A jövő héten remélhetőleg a Mavrianis miniszter úr, aki eljön Strasbourgba, majd vele meg tudunk állapodni remélhetőleg, hogy hogyan tovább. Számunkra egyértelmű, hogy egyértelműen különbséget kell tennünk az együtt döntési eljárás keretében jóváhagyott programok, valamint az MFF eljárás között, ami ugye a parlament kezében van, és a titkárságunk kidolgozott egy dossziét, hogy rámutasson arra, hogy mely pontokban közös a döntés, és az MFF-fel kapcsolatban is hol kell, az, hol kell együtt, az együttdöntési eljárást alkalmazni. Ami bennünket illet, mi egyértelműen látjuk azt, hogy az együtt döntött programokban nem fogunk beavatkozni, mert az, az önök vagy más bizottságok hatáskörébe tartozik, de ha szükségünk van a, seg, szükségünk van a segítségünkre, ahogyan azt a múltkor is bizonyos politikai nyilatkozatokkal megtettük, akkor természetesen készek vagyunk a támogatást megadni. Én személy szerint úgy érzem, nem akarok provokálni, és nem akarom, hogy bíráljanak, de az, hogy most számos kétoldalú egyeztetésre is sor kerül, amiben korábban nem volt példa, ez egy jó eljárás. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy a tanács aggódik egy kicsit, aggódik attól, hogy felgyorsuljon a tárgyalás ezen projektekről. Ez összefügg azzal, hogy az Európai Tanács a szerződések ellenére egyre nagyobb hatáskört vesz magára, és az általános ügyek tanácsának illetékessége fokozatosan csökken. Persze hát el kell olvassák a Lisszaboni szerződést, és egyértelműen kiderül abból, hogy mit jelent az egyidöntési eljárás. Az is nagyon fontos, hogy Lewandowski biztos leszögezte, hogy a bizottság kitartáláspontja mellett a több éves költségvetési keret témájában pont. A múltban ez nem mindig volt így, úgyhogy ezt érdemes hangsúlyozni, érdemes ezt az álláspontot kiemelni. Ami pedig a ciprusi elnökséget illeti ezzel a dokumentummal, ez egyfajta provokáció. Az, hogy a tagállamok most pontosabban kifejtik, hogy mit akarnak, nem csak azok, amelyek a 100 milliárdos csökkentést akarják, hanem mások is a növekedés és a munkahelyteremtés témájában nyíltabban fogalmaznak. Fontos, hogy a mi szakbizottságaink is elkészítsék a véleményeiket az időközi jelentéshez, és az ő prioritásaikat és szükségleteiket is ki kell fejteni. És hangot kell adni ezen nézeteltéréseknek is, különbségeknek, ugye bizonyos költségvetési számok a tanácsban, illetve bizonyos kötelezettségek az Európai Tanács részéről. Itt különbségek figyelhetők meg, de nagyon fontos mindez. A parlament az elkövetkezendő hetek során határozott kell, hogy legyen. Nem szabad, hogy okoljanak azért, mert nem tartjuk tiszteletben a konszolidációval kapcsolatos problémákat. Mindig el kell mondanunk azt is, hogy van bizonyos politikai felelősség is, és számos politikai kötelezettség is köt bennünket. Az Európai Tanács három havonta megfogalmaz ilyen nyilatkozatokat, tehát ezt ebben az összefüggésben kell látnunk. Vicces történet volt, nagyon jó előadásokat hallhattunk, egy külső felszólalótól a vacsora során, és ő elmondta, hogy a növekedés és a munkahelyteremtés szempontjából a kommunikáció és a széles sávú internet mennyire fontos. Aztán megkérdeztem a ciprusi elnökséget, hogy hogyan vélekedik erről. Ők azt mondták, hogy ezt csak hangsúlyozni tudják és támogatni, úgyhogy az issue paper-t is ennek megfelelően át kell alakítaniuk nem lehet egy házat eladni, anélkül, hogy ne lenne megfelelő szélessávú internet, tehát ez egy olyan helyzet, amit figyelembe kell vennünk. Ott van az infrastruktúra, az energiahálózatok a jövő szempontjából, ezek döntő fontosságúak, de hát a távközlést sem szabad figyelmen kívül hagyni, úgyhogy ez egy nagyon fontos kompromisszum. Ami pedig a folyó eljárásokat illeti, most dolgozzuk ki ezt az időközi jelentést, az előzetes tervezet, a leges, legelső tervezet szeptember 14-én vagy 17-én lesz kész, 19-én a Költségvetési Bizottság megvitatja, és a módosítók előterjesztésének határideje a képviselők számára szeptember 26-a, ami azt is jelenti, hogy miután megkaptuk a módosítókat, egy következő lépést kell megtennünk, ki kell javítanunk, illetve ki kell igazítanunk adott esetben a tervezetet. Nem tudhatjuk, hogy 24-én mi történik, amikor majd egy új dokumentum készül az általános ügyek tanácsára. Tesznek talán kísérletet arra, hogy egy további lépést tegyenek, vagy esetleg késleltetik a folyamatot. Úgyhogy nagyon rugalmas eljárást kell követnünk, annak függvényében, hogy mi történik, gyorsan kell reagálnunk az eseményekre, tehát most úgy tervezzük, hogy október 10-11-e lesz a szavazás a Költségvetési Bizottságban, és a második októberi plenárison kerül ez majd szavazásra. De nem tudhatjuk, hogy ugye a mini ülésszak alatt mi történik. Felmerült az is, hogy novemberben a keddi napon szavazzunk majd, de lehet, hogy ez már túl késő ahhoz, hogy az Európai Tanácsra is befolyást gyakoroljunk. Lehet, hogy akkor ők megtagadják a ciprusi elnökség során a további kérdések megvitatásának lehetőségét, de lehet, hogy a parlament álláspontjára tanácsnak kell reagálni, úgyhogy ezt majd zárt ajtók között megvitatjuk, de rugalmas kell, hogy legyen az eljárás. Bizonyos lépésekre szükségünk van, olyan lépésekre, amelyeknél adott esetben az eredeti jelentést ki kell egészítenünk, annak függvényében, hogy a tárgyalóasztal miről dönt az előadókkal is egyeztetünk, Strasbourgban minden alkalommal, és akkor így tájékoztathatjuk egymást az dolgok előre haladtáról. De úgy vélem, hogy eddig jó kiindulópont áll mögöttünk. A parlament politikai üzenetének megfogalmazása során egységesen lépett fel. Ez jó lenne, ha így maradna, független attól, hogy hogyan és miről vitáznak a szakbizottságok. Ezen kérdéseket időben kell tisztázni, mert csak így lesz a parlamentnek esélye arra, hogy az egészet sikeresen tető alá hozza. Köszönöm mindkettőjüknek. Szeptember 18-án kívánunk szavazni a véleményünkről, és ez a Költségvetési Bizottságba a következő napon már megérkezik, úgyhogy tartsuk az időt, időben fogunk szavazni. Szeretném, hogy a felsorolt három kéremezőn kívül van-e még valaki, aki hozzászólna. Riké úrral kezdjük. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Iválónak és Rájmennek az előadást, és azt is, hogy most már több mint két éve lelkesen folytatják ezt a nehéz harcot, egy páncélozott ajtóval szemben, a tagállamokkal szemben, legalább azért, hogy a párbeszéd meginduljon. Nagyon sok nehézségük volt, de ők nem lankadtak. E bizottság számára van egy külön fontos pont az európai összekapcsolódási eszköz. Ez számunkra nagy lehetőség azért, hogy a növekedésben, részt vegyünk, és a munkanélküliség elleni harcban. Alkalom arra, hogy előre vigyük a közlekedési infrastruktúrák ügyét Európában. Természetesen kicsit nyugtalanít bennünket az, hogy vannak nehézségek, bejelentik a csökkentéseket, az, hogy a nettó befizetők kevesebbet akarnának fizetni egyebek, ez nap mint nap előjön az önök megbeszélései során. 50 milliárdról volt, van most szó, de most már ez a fele a 100 milliárdnak, a tanács ezt eh, meg akarja vonni tőlünk. Ez nyugtalanít, aggaszt bennünket, és akkor halljuk, hogy a tanács tagjai a növekedésről, munkanikliség elleni harcról beszélnek, fejlődésről, haladásról, majd eh, ha Strasbourgba vagy Brüsszelben hozzászólnak, akkor az az érzésünk, hogy ezek közben más kormányok. Van egy másik nyugtalanító téma. Azt mondták, hogy a tematikus bizottságok meg kellene, hogy kezdjék a vitát témánként a tanácssal. Emlékeztetnék kell arra, hogy szám adatok nélkül kezdik a vitát, az önök álláspontja az, hogy a tematikus bizottságok a jogalkotási munka lényegével foglalkoznak, de a számokat csak a CFP esetében irányozzák elő a több éves pénzügyi kereten belül. Az európai összekapcsolódási összegről van szó, és az előirányzott pénzekről, a mi bizottságunkban a kollégák egészen másképpen gondolkodnak erről, és ez a többség, vannak bizonyos plafonok, fontos téma ez, de nekem az az érzésem, hogy itt zsarolnak bennünket. Mindenesetre irreális, amit gondolnak. Ha 10 milliárd kilép a központosított irányításból, akkor szerintem a kohéziós országokat kizárjuk a TNT-ből. Miért? Mert a társfinanszírozási ráta meglehetősen alacsony. A tagállamok, az érintett tagállamok finanszírozási rátája sokszor 50% vagy még annál is több, a kohéziós 10 milliárd a társfinanszírozást segíti. Mindenki tudja, hogy hogyan fejeződnek be ezek a befektetések. Sokszor városi úszodát építenek, és nem pedig nagyobb infrastruktúrális létesítményt hozzáadott értéket akarunk Európában, de ha nem lesz meg ez a pénz, akkor bizonyos országok nehéz helyzetbe kerülnek, és maga az elv kerül veszélybe. Befejezésként szeretném elmondani, hogy a Regi Bizottság véleménye megértsük, hogy mit védelmeznek, bár szerintem éppen ennek ellenében járnak el. Ők informális trialógust indítottak el az ajánlások alapján. Mindenesetre a parlament álláspontját kell a trialóguson képviselni. Az én érzésem az, hogy a Költségvetési Bizottság jó helyzetben van ahhoz, hogy nagy súlyjal vegye részt a tárgyalásokban. Lewandowski biztos is ilyen értelemben szólt hozzá, vagyis a centralizált irányítást támogatja. Az, hogy a parlament két állásponttal vagy javaslattal érkezen a trialógusra, ez megmagyarázhatatlan lenne, úgyhogy erről újból beszélni kellene, Tudjuk, hogy a párhuzamosok soha nem találkoznak, és ez nem közömbös ez a téma, mert nagy európai tervről, projektről van szó, amely a növekedést segíteni, úgyhogy igen, hiteles. Köszönöm, Aja Leszender asszony. Köszönöm, elnök úr. Én is annak kapcsán, amit Riké úr elmondott, szeretném megköszönni az összes információt, és az előrelépéseket, ugye tudjuk, hogy a nehézségek ellenére azért mégiscsak sikerült bizonyos kérdésekben előre lépni. A tanács így például elismeri azt, hogy nem csak igennel vagy nemmel válaszolhatunk, hanem igenis párbeszédet, eszmecserét kell folytatni. De ahogyan hallhattuk, vannak bizonyos részletek, és számunkra egy ilyen részletkérdés például, aztán persze ugye más bizottságoknak is megvannak a problémáik, az az, hogy mikor nyitjuk meg a tárgyalást, tudjuk, hogy más bizottságok is követik a saját ritmusukat, amelyek célja, hogy tisztázzuk a tárgyalások során felmerülő kételyeket. A koordinátoroknak, tehát akik ugye koordinálják a tárgyalási folyamatot, tisztában kell lenniük azzal, hogy nem lehet azt felvetnünk, hogy a parlament 80%-a támogat egy adott döntést, amikor nincs, nincs egy ilyen egyetértés, amikor egy bizottsági elnök aki kedvezményezettje ennek a 80 nak megszegi a megállapodást. Ugye Riki és Kalfinul is említették ezt. Itt tehát mindenképpen fel kell erre hívni a figyelmet, és tisztáznunk kell ezt a problémát. Aztán jó lenne, hogyha a két előadó tisztázná, a két szakértő, hogy gyakran Kalasz úr felszólal. Ugye említette ezen milliós összegeket, amelyek kikerülnek a kohéziós alapokból, vagy visszatérnek oda. Nem tudom, hogy ez csak egy fikció, vagy önök hogyan látják ezt, hiszen gyakran hallhattunk erről a húzavonáról, amelyre Riké úr is utalt. Itt egy olyan alapról van ugye szó, amely a kohéziós alapokkal nyújt támogatást, kell, hogy legyen egy hozzáadott érték, ugye a transeurópai hálózatok, és hát valóban fennállnak ezen kételyek. A tárgyaló partnereink is elismerték, hogy ezek jogosak. A bizottság minden prioritást szem előtt tart, és megpróbál gondoskodni arról, hogy a kohéziós országok projektjeit biztosítani lehessen. Na de kérdés, hogy itt csak egyfajta fenyegetéssel állunk szemben, hogy ez a 10 millió most vajon bekerül a kohéziós alapba, vagy sem, vagy ez maga a realitás. Mi történik tehát az európai összekötési eszközzel, transzeurópai hálózatokkal? Kérdés, hogy az összeg eltűnik-e, vagy sem? Ezt jó lenne tisztázni, mert több alkalommal említettük már, de még mindig nem tudom, hogy most akkor mi is a válasz. Ami pedig a távközlést illeti, egyetértek, mindig is hallhattuk, hogy ugye a nagy vállalatok fizetnek, de aztán végül a távközlési vállalatok vagy a tagállamok kell, hogy kellene, hogy orvosolják a problémát például a határoknál. Aztán ugye a költségvetési aggodalmak, vannak ugye bizonyos forgatókönyvek. Szeretném tudni, hogy mit, mit kívánnak megtenni a jelenlegi finanszírozással, ezzel a minimummal, ugye ez még 10%-nál is kevesebb, így most lesz vagy nem lesz Connecting Europe? Annak érdekében van szükség erre az eszközre, hogy egy minimális szintű kommunikáció és mobilitás létezik Európában, vagy a parlament esetleg erre nemet mondhat. Ez ugye a kihívás. Köszönöm, Meister asszony! Kancsar úrnak el kell mennie, és szerepel a neve a listán, megtenné, hogy maga elé engedi Kancsár urat? Köszönjük. Grazie, grazie. Non avevo dubbi che... Köszönöm szépen. Nem volt ahhoz fűződő kétségem, hogy igennel válaszol le Meissner asszony. Elnézést kérek, de mindenképpen szerettem volna valamit mondani hogy reagáljak a tanács provokációjára, és valami hasonlót mondjak. Meggyőződésem, hogy egy égőházban, tehát drámai helyzetben egyértelmű, hogy mi a következő lépés. Egy, egy órával ezelőtt az volt a témánk, hogy mi a helyzet az új tentékkel. Beruházásról beszéltünk, eléggé nagy léptékű beruházásokról. A bizottságnak erről volt, van egy dokumentuma. És a másik szakbizottságban, ahol dolgozom, ott is eh, fölmerül a tenté. Nos, ha az infrastruktúrálunk beszélünk, az eh, csak akkor eh, értelmes, vagy csak akkor van értelme, hogyha megvan a finanszírozás. bizonyára vannak Európának olyan részei, ahol ez nem érvényes, de valószínűleg ennélkül a támogatás nélkül nem igazán életképesek ezek a projektek. Két elképzelhető eljárási mód van, vagy fogjuk a kevés pénzet, a pénzünket, ami van, és azt egyfajta kölcsönként fölajánljuk, de ez csak egy és ez arra a példa, hogy kicsiből kell kiindulni, azzal kell valamit kezdeni, amünk van, és valamit ugye tennünk kell az energia energetikai megtakarításokkal. Megpróbáltuk azt elérni, hogy 2020-ra bizonyos célkitűzéseket megvalósítsunk, különböző projektek, különböző kezdeményezések vannak, ezek nagyon is értékes, jó kezdeményezések. Ezek, mondom, most születő kis kezdeményezések, ezeket nem szabad eltörölni. Jó lenne tehát kategorizálni az ilyen típusú infrastruktúrákat, és jó lenne, hogyha lehetőség lenne arra, hogy ezek a beruházások elinduljanak. A második fontos dolog pedig, amit a um, projektkötvényekkel mondtunk, egy bizonyos költségvetési sort átcsoportosítottunk garanciának idénre, illetve jövőre, de lehet, hogy a 2014-2020-as időszakban is meg kéne tenni és azt gondolom, hogy ez nagyon komoly finanszírozási forrás, tehát garanciákat kell adnunk, és remélem ezek nem csak garanciák. Tehát a projekt kötvény a második hipotézis, illetve még egy dolog, szerintem ez egy nagyon alapvető politikai döntés, ez pedig az, hogy közös európai, finanszi, e, e, európai pénzügyi piacot hozunk létre, nem azért, hogy meg tudjuk az adósságukat fizetni, hanem azért, hogy egyfajta csomagot tudjunk létrehozni a jövőbeli fejlődés érdekében. Tehát nem arról van szó, hogy az, az adósságokat hogy az adósságokat megpróbáljuk mindenki, az adósságokat mindenkire ráhárítjuk, hanem arról van szó, hogy megpróbáljuk fejleszteni a gazdaságot. Kettős célt érünk el, ha így, jár, já, így járunk el. Egyrészt megvalósítjuk ezeket a nagyon fontos infrastruktúrákat, és kettő, ki ö, tudunk lépni ebből a gazdasági fekete lyukból, amiben vagyunk. Ezt szeretném mondani a tanács provokációjára. Szerintem ez lenne az igazi változás. Köszönöm. Köszönöm szépen. Talán rájöttek, uraim, hogy Antonio nagyon hisz itt a szakbizottságban a projekt kötvényekben. Meister asszony. Köszönöm, elnök úr. De Antonio úgy tűnik, hogy még nem ért a végére? Vagy igen? Azt hittem, hogy ha folytatja, akkor jobb lenne, ha megvárnám, míg befejezi. Nos, köszönöm szépen Bőge úrnak és Kálfin úrnak, hogy eljöttek ide. Ez nagyon jó nekünk, hiszen rendkívül fontos mindannyiunk számára ez a téma, és önök olyan előadók, akik a bizottságukon belül illetékesek ezért, és a TEN-T iránymutatások pedig tudják, hogy mennyire fontosak számunkra. Tehát a TEN-T, valamint a Connecting Europe Facility esetében is ugye két előadó van, ebből is látható, hogy a trans számára most ez a két legfontosabb témakör. Én általában ellenzem azt, hogy ismételjük magunkat, de azt hiszem ma igenis lényeges, mert akkor így láthatják, hogy a frakciókon frakciók mennyire egyetértenek abban, hogy az iránymutatások, valamint a CEF a bizottság részéről egy nagyon nagy lépést jelentenek, a támogatásuk fontos. Azt akarjuk, hogy a belső piac olyas valami lehessen, amiben kapaszkodhatnak a polgárok, ezért az összes infrastrukturális projekt nagyon fontos, távközlés, energia, és ugye mi a közlekedését vagyunk itt illetékesek a közlekedés számára, bizonyos törzs hálózatokat és más hálózatokat meghatároztunk, vagyis folyamatban van ezek meghatározása, de persze ez kell a kellő finanszírozás. Tudják, hogy a tagállamok most nehéz helyzetben vannak, a pénzügyi helyzetük nehéz, ezt mindannyian tudjuk, de meggyőződésünk, hogy az 50 milliárd támogatása fontos, fogalkörömmel ragaszkodnunk kell ehhez, és itt a bizottságunkban is a 10 milliárd, ami a kohéziós országok számára lenne, Mm, megkérdőjelezték, hogy vajon nem kellene ezt a TRAN, a TRAN bizottság helyett a tagállamoknak adni, de a meggyőződésünk volt, hogy jó az egészet egyben hagyni, mert csak így tehetjük meg ezt a nagy lépést. Úgy gondolom, hogy ezt, mint üzenet érdemes tudniuk. Ez nagyon nagy horderejű számunkra, nem azért, mert olyan nagy szórakoztatás, szórakozás lenne számunkra itt különböző projekteket építeni, hanem azért, mert a belső piac központi fontosságú számunkra. A projektkötvényekkel kapcsolatban Kácsán úr már szólt, bizonyos döntéseket előzetesen kell meghoznunk. Ugye itt van az MFF, ami a 2013-as költségvetésben már benne van. Be akarjuk bizonyítani azt, hogy talán Oli Rénnek igaza van, és egyfajta emelő hatás megvalósulhat. Ugye 20-ról beszél, de jó lenne, hogyha a beruházási bankot tényleg bele, be lehetne vonni, mert akkor az 50 milliárdból sokkal több lenne, és akkor mindenre jutna. Még egy rövid megjegyzésem volna az integrált tengeri politika az én veszőparipám, és ha kevés, ha kis összegre is, de erre szükségünk van, egy külön költségvetési sort dolgoztunk ki ehhez. A tengeri politika, a tengeri gazdaság a jövőben nagyon fontos. Ez egy kisebb üzenet lenne az én részemről, ami szerintem nagyon fontos. Köszönöm, Dülen asszony. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a tárgyalási tímnek. Szerintem jól áramlik az információ közöttünk minden szinten, és ez jó dolog, legyen bár szó a tanácssal, vagy a parlament elnökével való tárgyalásokról, vagy a belső vitákról. Riké úr mondta, hogy az az érdekünk legyen választóvonal közöttünk, a Regi Bizottság és közöttünk egy köztes jelentést kell készíteni, átfogót a közlekedésről. Itt a parlament álláspontja erőteljes és egységes kell, hogy legyen, nagyra törő célokkal. Mellékesen megjegyzem, hogy a plenáris teremmel kapcsolatos vita vitát illetően én úgy gondolom, hogy a mini plenáris nem szabad elhalasztani, mindegy, hogy hol bonyolítjuk ezt le. A dátumváltozás, még hogyha ez tőlünk független is, nem válik hasznunkra, de Strasbourgban erről majd még szó lesz. A Simpson jelentést illetően az az érdekünk, hogy megállapodjunk arról, hogy munkálkodjunk azon, hogy lehet interoperábilissá tenni ezeket a hálózatokat. Tehát mindazon dolgozni kell, amit, ami európai hozzáadott érdeket szolgál, és jó koherenciát, összhangot kell megteremtenünk a szinkszó jelentésen belül a különböző programok között, a TNT és egyéb projektek szintjén. Most számadatok nélkül dolgozunk, mint elhangzott, ezt már délelőtt is megemlítettük. A ciprusi elnökség a számadatokon dolgozik, és nekünk is át kell nézni a stratégiánkat. De én a tárgyalási tímben mindenképpen megbízom, ők fogják a stratégiát igazítani az adott helyzethez. Köszönöm. Zilla Köszönöm. Én is köszönetet mondok Böge és Kálfin uraknak az elmondottakért. Sikeres további munkát kívánok önöknek. Egy tágabb értelmű politikai kérdéssel kezdeném. Az MFF 2020-ig tart, de felhívás érkezett azért, hogy új EU szerződés készüljön, vagy Európai Egyesült államok gondolkozunk, de hogyha föderálisabb Európára gondolunk, akkor a költségvetésnek is ehhez kell alakulnia. Gondoljunk csak az Egyesült Államokra, ott van az egészségügy, szociális kérdések, védelem, több mint 20%-át teszi a ki a GDP-nek mindez ott Amerikában, és természetesen nem csak Brüsszel dönthet, vagy Frankfurt a pénzügyekről, úgy, hogy a szövetségi költségvetés közben alacsony. Mi érdekli a mi szakbizottságunkat itt? Most beszéljünk arról az európai összekapcsolódási eszköz veszélybe kerül. Önök beszéltek az információs technológiáról, és hogyha 10 milliót levonnak az 50 millióból, akkor csak 40 marad. A kohéziós politika, politikát is csökkenteni fogják talán. 2,5% a GDP-nek ez a plafon egy sor kohéziós ország esetében, és ez kevesebb, mint most. Vannak, akik azt mondják, hogy vegyük ki a Connecting europe a 10 milliót, és akkor a jelenlegi pénzügyi terven belül meglátjuk, hogy mennyit tudunk kapni. Lehet, hogy csak 30 millió marad, vegyük ennek a felét, az 15, és mi történik az európai összekapcsolási eszközzel? A kohéziós országok szerintem nem fogják felhasználni az összekapcsolási eszközt a folyosókra, mert a társfinanszírozás nagyon alacsony, és nem biztos, hogy készen állnak arra, hogy fizessenek ők maguk is. És mit jelent ez? Kevésbé lesz Európa összekapcsolódva, még nagyobb lesz a távolság a központi helyek és a periféria között. Ha politikusok vagyunk, akkor előre kell gondolkodnunk 8-10 év távlatában, amikor tárgyalunk. Dibaka úr. Köszönöm. Három rövid kérdésem van. Köszönöm, hogy eljöttek. Az előző hozzászólásokból már lemérhetik, hogy mennyire fontos az összekapcsolódási eszköz számunkra. Azután az összhang a TNT iránymutatókkal. Háttérinformációt hallottunk arról, hogy a tárgyalási tímek, az önökké vagy a tanácsé, hogy látja a kapcsolódást a kettő között. Hogyha az összekapcsolódásból elvesznek, akkor ez kihat a tentére is ha a, csökkentik az összekapcsolódási eszköz költségvetését, ahogy Kancián úr már mondta, akkor ennek kihatása van, hogyha csökkentjük a csökkentjük a költségvetést, akkor a projektek által generált haszon is csökkenni fog. A másik a kohéziós alap 10 milliárdja. Ez, jók van arra, hogy ezt az összekapcsolódási eszközön belül megtartsuk. Szó volt a kikötő finanszírozásról is a kohéziós alapokból. Világos, hogy a pénzt nem fogják megfelelően elkölteni. Szerintem ezt a pénzt át kellene irányítani az összekapcsolódási eszközhöz. A regi bizottsággal együtt ezt egyeztetni kell, de szerintem ez, ha áthozzuk ezt a pénzt, akkor az érintett országok is ebből hasznosítanak, és ez mindenképpen szolgálja az európai összekapcsolódást. Ennek alapján szeretném elmondani, az egyik legfontosabb dolog az európai hozzáadott érték az összekapcsolódási eszköznél. Őszinte leszek, ahogy az egyik képviselő mondta, ha a tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy önállóan lépjenek, akkor nem lesznek összekapcsolódási eszközök, csak nemzeti projektek valósulnak meg, és ez a nagy félelmük, ez egy Damoklész kardja, az egész projekt fölött. Calvin úr, aztán Böge úr. Befejezni, vagy fordítva kívánják? Jó, akkor Böge úr kezd most. Igazából mindegy is az, hogy ki kezd, mert annyira egy úron pendül. Először Dominik Riké kérdésére válaszolnék. Kérdés, hogy van e számadatok. Nincsenek számadatok, úgy vitatkozunk. Ez azért van így, hogy, hogy a parlament álláspontját elkerüljük. Másrészt viszont mindenki tudja, hogy pontosan milyen számadatokról van szó. Bizottságjavaslatról beszélünk, amiben beletartozik a Connecting Europe eszköz is, illetve a SURE bizottság jelentéséről beszélünk, 2013 plusz 5%-ot kérnek, ez a minimum, amelyel el tudja látni az Unió a politikai feladatait, amelyeket a Lisszaboni szerződés során. És van egy mondat is, amely szerint, hogyha, parlam, hogyha a tanács nem hallandó ezt az összeget megadni, akkor meg kell néznie, akkor a tanácsnak javaslatot kell adni, hogy melyek azok a negatív prioritásokat, amelyeket nem tud támogatni. De most a transeurópai hálózatok szól jelenleg a közvita, a GNI, hogy a GNI-nek hány százalékát kell kutatásfejlesztésre fordítani. Most ez, ez, ehhez kap, az ilyen típusú célokat nem tudjuk elérni, hogyha csökkentjük a költségvetést, aztán nem igazán éri. két-három olyan ország van, amely, amely eléri például a kutatásfejlesztési célkütőzéseket, és nem igazán tudjuk elérni ilyen körülmények között a célkütőzéseket. Két lehetőségünk van. Egy, vagy megnöveljük a költségvetést, vagy kettő, magunkban nézünk, és revidiáljuk a célkültűzéseket. A tanács időről időre új feladatokat ró ránk, de költségvetési következményekre nem gondol. A regionális bizottsággal van némi nézeteltérés. Hogyha itt a házon belül nem találunk megfelelő megoldást, akkor az Európai Tanács veszi át a dolgot. Nem hinném, hogy ez lenne a legjobb megoldás. Két lehetőségünk van ismét. A elnökök, a jelentéstevők, a koordinátorok a két akkor egyeztetnek, még akár a bizottsági elnökök értekezletét is meg lehet kérdezni, hogyha, hogyha hatásköri problémáról van szó, de mindenképpen meg kell találni a megoldást. Tudjuk, tudják, hogy a Sura jelentésben az volt az alap következtetés, hogy be kell fagyasztani be kell fagyasztani a mezőgazdasági kiköt, kiadásokat a 2011-es szinten. Függetlenül attól, hogy a többéves pénzügyi keret esetében mi lesz majd a végeredmény, egyébként még mindig vannak olyan országok, ahol 100 milliárdokról van szó, a parlamentnek a 2%-os deflátort föl kell adnia, amely a jelenlegi éves pénzügyi keretben megvan. Ez egészen addig érvényes, amíg nincs újabb megegyezés. Ez is része a tárgyalási álláspontunknak, és a végső mozgásterünkben ez is egy nagyon fontos adó lehet, anélkül, hogy most elemezném a stratégiánkat. valóban fontosak az innovatív pénzügyi eszközök, Káncsán úr utalt erre, ugye? Például a kokáért van egy garancia alap az EU költségvetésben, amely garantálja az Európai Beruházási Bank tevékenységét harmadik országokban. A jelenlegi több éves pénzügyi keretről szóló tárgyalásban a transeurópai hálózatok, a hetedik keretprogram és a kutatás esetében próbáltuk meg az innovatív pénzügyi eszközöket bevonni. Tehát nagyon jó lenne új ötleteket kidolgozni ezen a téren, illetve nagyon fontos az, hogy az Európai Parlament is részt vegyen a különböző pénzügyi alternatívák vagy innovációk kérdésében. Ne, a, ne az legyen, mint pár évvel ezelőtt, hogy az döntés fele más módon valósul, valósul meg. Ha vannak garanciák, akkor a parlamentnek befolyással kell lenni ezen pénzügyi eszközök stratégiai elemeit kérdés, hogy mennyire vagyunk európai barátai, barátiak, mennyire vagyunk belső piacpártiak, de nagyon-nagyon fontos az, hogy az energetikában, a telekomon, telekom piacon megvalósítsuk az igazi belső piacot, ez mindenképpen e, munkaerőt is teremt, így aztán alternatívákat kell találni, és egyértelmű feltételeket. Mászter azt is említette ezt, Nézzük a tengeri politikát, a tengerészeti politikát, infrastruktúra kérdése merül itt fel. Vannak így bizottsági javaslatok, kutatásban, tengeri kutatásban is támogatni kéne azt, hogy európai szintre emelkedjenek ezen tevékenységek, hiszen ez a jövőre nézve mindenképpen pozitívum lenne. a választók körzetemben az összes szak, szakpolitikai területen deficitesek vagyunk. A kérdés az, hogy milyen saját projektjeink, még, még a megfelelő projektek. Hogyan lehet jobban elkölteni a pénzünket? Igazából így lehet igazi eredményt elérni, másként nem nagyon. De az is fontos, hogy együtt döntésben, illetve a költségvetési vitában arra kérjük a tárgyalófeleket, hogy egyszerűsítsék le a szabályokat. Nem tudom elfogadni azt, hogy bizonyos programokon az administratív terhek, a tagállamokat, terhek az, a tagállamokat illeti. Ezt nem igazán elfogadható a, a költségvetési konzultációban. A frakcióban említettem azt is, hogy mi a helyzet a mezőgazdasági politikával ilyen szempontból. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy a bürokratikus terheket csökkentsük, megvannak a módosításaink az együttdöntéses programokban, de nagyon fontosnak tartom, hogy a, hogy a szabályokat egyszerűsítsük, tegyük ezeket jobbá, és így egy másik fontos célkétizést is megvalósítunk. Bízunk a stratégiát. Düran asszony említette zárt ülésekre van szükség, ahol megvitathatjuk pontosan, hogy mire van szükség, mi okos, mi nem, mit lehet, mibe lehet egyeztetni, milyen, lehet, milyen mozgásterünk van, vagy milyen tárgyalási lehetőségeink. Jó lenne, hogyha az Európai Tanács előtt még a parlament részese lenne ennek a, ennek a játék, játszmának, tehát igazi tárgyalófél lenne. Egyébként nagyon sok nagyon sok képviselő nyújtott be módosítást, de leginkább ezek az és eljáráshoz kapcsolódnak. A úgynevezett nagy projektekről, EGNOS, Galileo, GMS kérdésekről nem igazán van szó. Egyébként pedig az elv az az, hogy egységes legyen a költségvetés. Ez elv. de fontos az, hogy, a, a, hogy azokat az összegeket integráljuk a költségvetésbe, amit a bizottság megjelölt. Különben megszenvedik ezt a szakpolitik. Ha csökkentjük az, eszk- ha csökkentjük, a, csökkentjük az összegeket, akkor az integráció nehezen megoldható. Ez azzal a veszélye jár, hogy a jövőben, miután itt egy miután ugye azt a, azt a veszély jár, hogyha a GNI 1 et küld, csoportosítjuk, hogy költjük csak el az EU költségvetésben, akkor alternatív forrásokat kell keresni, pénzszerzési forrásokat, és ez azt jelenti, hogy a többéves pénzügyi keretre eh, nézve nagyon nagy veszélyben van az európai költségvetés egységessége. Azt hiszem, hogy a bizottság kész arra, hogy a nemzeti befizetésekről megegyezzen, másrésztről pedig egy európai fejlesztési alap elké- is elkészülőben van. Tehát nagyon fontos, hogy igazi számokról beszéljük, valós számokról úgy, hogy nem ö, csökkentjük egyik programnak sem a jelentőségét, kutatásnak, Connecting Europe Facility-nek sem. Elnök úr, nem akarok visszaélni a, az ön türelmével sem, de mivel hogy említették többen az európai hozzáadott értéket Nikosziában, elmondtuk, hogy ugye a jobb költekezés barátai, illetve a jobb kohézió barátai köz előtt is, hogy úgy tűnik, mintha a kettő egy, egymásnak ellent mondana, holott az egyik nem zárja ki a másikat. Tehát azt javasoltuk, hogy hozzuk létre az Európai Hozzáadott Érték csoportját, és eh, ebben 27 27-en lennének. Talán így lehetne jobban tanulmányozni az európai költségvetést. Az európai költségvetés számos ország, gyakorlatilag az összes ország számára egy fő beruházási eszköz, amely új forrásokat jelent a közberuházásokhoz, és amikor a nemzeti költségvetés konszolidációjáról beszélünk, akkor meg kell értsük, azt, hogy az egyik azon kevés eszköz közül, amely ösztönözheti az európai gazdaságot, az a az európai költségvetés, hogyha megfelelő emelő hatása van, és úgy gondolom, hogy az európai összekapcsolási eszköz egy jó megoldás szempontból. Köszönöm. Thank you both very much indeed. Szeretnék köszönetet mondani mindkettőjüknek a mai előadásért, és azért is, hogy válaszoltak a kérdésekre. Nekem is van egy jelentésem, és meg fogjuk vitatni röviden az én jelentésemet. Böge úr szólt néhány módosításról, ezek a jogalkotási eljárások részei. Egy kicsit így előre szaladtunk a témába, de megnyugtathatom önt, hogy a szakbizottságunk véleményében ezek a részletek is szerepelni fognak. Köszönjük szépen, köszönöm, hogy időt szakítottak ránk, és azt is, hogy olyan sok időt fordítanak önök és a segítőik a tárgyalások lebonyolítására, a tanácssal való tárgyalásokra, az ellenséggel, az aligátorral való tárgyalásokra. Az aligátor a, víz felszíne alatt tartózkodik, és amikor nem is várja az ember, akkor előugrik, vagy felugrik, és elkap. Okay, next item is the... Következő napirendi pont az MFF-fel kapcsolatos vélemény. Szeretném elmondani, hogy a nyári szünet miatt a módosításokat nem fordították le az összes nyelvre. Két eh, előadónk van, és eh, velük is eh, tárgyaltam Szeptember 17-én lesz a szavazás, már teli van a napirend. Jó lesz, jó dolog az, hogy erről most tárgyalunk. A kompromisszumokat a jövő héten tárgyaljuk meg Strasbourgban, de a módosító indítványok többsége összeegyeztethető az én véleményemmel de más módosítások a részletekre, apró részletekre vonatkoznak, vagy a szokásos jogalkotási együttdöntési eljárásra, és nem az MFF-re. Szeretném kiemelni az én 13-as módosításomat, amely bizonyos kereteket szab a cím számára. A ez a Költségvetési Bizottságban lévő közös előadó taktikájához hasonlítható ez a megfogalmazás. A bizottság, szakbizottság most ne foglalkozzon a részletekkel, a közlekedési bizottság rövid, tömör, kulcs fontosságú üzenetet kell, hogy megfogalmazzon a tanács felé, és a két előadástól, előadótól hallottam, hogy elég pénz kell ahhoz, elegendő pénz, hogy fellendülés legyen az európai gazdaságban, és munkahelyeket teremtsünk. Ennyit szeretnék mondani. Néhány módosítót nem tudok támogatni, mert szerintem ezeknek a helye a jogalkotási részben lenne. A módosítások tartalma viszont ebben az esetben nagyon jó, és szerintem kompromisszumot kell találnunk. Kettes, négyes, hetes, ajalasszony, 5, 11, 24, 25, Durán, asszony, 10-es, 25-ös, Liberáke, úr és Taxera úr, Texera úr módosításai ilyen jellegűek. Nem szabad, hogy itt ütközön az MFF és a szokásos jogalkotási eljárás. Vannak más módosítások, kompromisszum található, 14-31 a pénzeszközökről, vagy az én 26-osom, Ajala 27, Limerex 28. Szerintem itt sikerül valami kompromisszumot találni. Más módosítások, egyes ajalasszony, hármas, Riké úr, hatos, 21-es Tika úr asszony, mert 17-19-es Meissner asszony, 30 Van Dalen úr, 36-os Fidanca turizmussal kapcsolatos és a kkv kel kapcsolatos módosítások. Itt kompromisszum található, majd szerettem volna önöket emlékeztetni arra, hogy a szavazás szeptember 18-án lesz, a Költségvetési Bizottságban pedig október 18-án. Van-e még valamilyen megjegyzés, vagy mindenki elégedett? Nekem megfelel, amit ön mondott. Rendben van, amit a módosításokkal kapcsolatban mondott még fogunk erről tárgyalni. Néhány módosítást nem támogattuk az együtt döntés és az MFF kapcsolatos összeütközés miatt. De a jövő héten Strasbourgba visszatérünk erre, és mindenképpen javaslatot fogok tenni önöknek etére. Mindenki elégedett, köszönöm szépen. Az egyebek keretében nincs több pont. Köszönöm a munkát, a tolmácsoknak is köszönöm. A következő ülés Brüsszel, szeptember 17, 3 óra. Köszönöm.